Dear colleagues. kollégák, jó reggelt kívánok. Kérem, hogy fogadjuk el a napi rendet elsőként. Köszönöm. Elfogadtuk. Van néhány rövid bejelenteni valóm. Scrutiny slot november 25-én PSD2-ről szavazunk benne, és lefedi az IFA-t is. A szabadsági ülések tervezett napirendjei 2018-ra vonatkozóan meg a koordinátorülések jóvágyásra kerültek. A koordinátorok megállapodtak, hogy rendkívül ülést tartanak december 11-én Strasbourgban, még 17-ben, hogy a banki csomagot megbeszéljük. A jelenlegi panelt használjuk a monetáris dialógusra és a ülésre reflexió folytatódik majd. A megfelelő cselekvésekről, a kapcsolattartási keretről, pénzügyi támogatási munkacsoport következő lépései, a bizottság tájékozódik majd a következő lépéshez kapcsolódó kívásokról, meg az új e CD főtitkárát az ekonülésére 18 év során és a Fiscal Board Chair pedig 2008 elején jelentést készít. Meg kell vitassuk ma az LKB konzultáció témáját az MPL-ben. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy ezt ma tűzük napirendre, alapozva a jogi szolgálatunk véleményéről, amely ők is megszólnak néhány szót biztosan, és az esetleges részvételről döntünk a konzultáción közmeghallgatása PEPS-ben, a koordinátorok meghívták a hozzászólókat, az előadókat. A Mundi Allianz, a holland nyugdíjalap részéről jönnek előadók, és a BEUK képviselője. Ha lehet, a nemek közötti egyenlőséget is fenntartjuk a szakértők között a következő koordinátülésen lesz még a előbb említett napszámú tervezett témája, valamint további aspektusok a Brexit tárgyában lesznek napi rendem ezen az ülésen. Most pedig üdvözlöm Daniel Nyújt, aki a felügyeleti az LKB által felállított felügyelőbizottság elnökeként vendégünk, a második meghallgatást szervezzük 2017-ben az SSM szabályozások megfelelően, valamint az intézményközi megállapodás alapján a parlament és az LKB között. 2017. júniusban találkoztunk ebben a formációban önnel utoljára, azóta nagyon sok minden felmerült a banki ágazatban, Európában, ezért nagy érdeklődéssel várjuk ezt az esmetszeserét, és köszönjük, hogy eljött. Különösen két témát kell körülbejárjunk, egyrészt a híres addendum kiegészítést az MPL-hez fűzve, illetve az EKB előkészítő munkája a bankfelügyeletben a Brexit fényében című napi rendi pont. Az addendum kiegészítés témájában. Jól tudjuk, milyen intézményi változások adódtak. Volt egy zárt ülésünk is erről már, néhány szót erről is szeretnék mondani azért is, mert a koordinátorok szintjén már megvitattuk, a nem teljesítő kitettségek csökkentése nagyon fontos eleme a kockázatcsökkentésnek általában, és a gazdaság növekedés támogatásának is feltétele. Pozitív az, hogy a nem jó teljesítő kitettségek jelentősen csökkentek az EU-ban és a leginkább érintett tagállamokban, és e tekintetben az iránymutatás végrehajtása, mely márciusban került kiadása az SSM részéről, úgy tűnik eredményes eszköz. Valamint azok az intézkedések, amelyek a tagállami szinten hoztak, és banki szinten szintén eredményesek. Mind a mellett nem oldódott még meg a probléma. És ahogy az LKB elnöke Mário Draghi régében nyilatkozta, közös erőfeszítésre van szükség a bankok, felügyeleti szervek, szabályozó szervek és nemzeti hatóságok részéről, hogy a kérdést orvosolni tudjuk rendezett módon. Kérem, csendesen. Az Ekon bizottság szándéka az, hogy pozitív hozzájárulást adjon ehhez a folyamathoz, konstruktív módon kiegészítve ezeket az erőfeszítéseket, és ezért üdvözlöm azokat a pót intézkedéseket, amelyek a cselekvési tervben, amelyeket az ECOFIN júliusban fogott el, szerepelnek, és az Európai Bizottság friss kommunikációban is szerepelnek. Az új addendum, amely a márciusi irányítatásokat egészítik ki az eszetemhez fűzve, konzultáció tárgya és részre lesz ennek a közös erőfeszítésnek a szándékok szerint. Mindemellett. És ez kicsit ellenmondásabbá teszi a dolgot, túlmegy a tanács és az Európai Bizottság által jelölt határokon. Teljes mértékben belátjuk az SSM hatáskörét, ahogy az Európai Bizottság kommunikációs világból tette, hogy hatással lehet a bankok vonatkozó szakpolitikájára az MPL-ek tárgyában, ugyanakkor az alkalmazandó számviteli keretek közét, között kell tegye ezt a megfelelő kiigazításokkal, a prudenciális ö, célok érdekében, hogy pontosan idézzem a bizottság szövegét. A felügyeleti szervek ö, joga és kötelessége ez. Ugyanakkor a mostani formájában az addendum túlmegy ezeken a felhatalmazásokon, mert itt már bank, bankspecifikus döntésekről is szó van, szó van. Itt általános szabályokat kell lefektetni, amelyek minden bankra vonatkoznak, ez pedig csak a megfelelő jogszabály módosítások révén lehet meglépni. Ahhoz, hogy a jogszabály, a jogalkotó hatáskörét rögzítsük, formális jogi véleményre van szükség, és ezért vezetett bennünket arra a döntésre, hogy míg a minimális felügyeleti hatáskör, amelyet a kompetens hatóságok élveznek. Az egyes felügyelt bankok saját sajátságos helyzet is figyelembe kell vegye, és csak olyan intézkedések elfogadását teszi lehetővé, amelyeket az adott bankra vonatkozóan érvényesíthetőek, az addendum tényszerűen bevezet olyan kötelezettségeket a bankra vonatkozóan, amelyek túlmennek ezen a szabályozási kereten, amely most jelenleg van érvényben. A jogi szolgálat világosan bemutatta egy jól megalapozott jogalkalmazási vizsgálat alapján, hogy a mostani mechanizmus, illetve azok a pontos körbehatárolásai a megengedett kivételeknek, amelyek szintén benne vannak, olyan jogi hatásokat gyakorol, ez a lényeg, A átalakítja azt a lehetőséget, amely a Sierra 3-as szikkében kerül meghatározásra, hogy esetleg túlmegy az alkalmazott jogi keretek határain, és jelentős terheket ró, kötelezettséget a bankokra, amelyek de facto megváltoztatják azokat a felügyeleti várakozásokat, amelyek az általános bankokra alkalmazott szabályokon túlmutatnak. Ennek következménye az egyes pillér és kettes pillér közötti témák összekeverése, holott ezeket külön kell választani teljes mértékben, és az utalás már csak a címben is hogy egyfajta ö, provisional backstop jönne létre, hozzájárul, még növeli ezt a zavart. Az intézményközi megállapodásnak megfelelően, amelyet az intézmények egymással kötöttek, azt szeretnénk, hogy hozzájárulhassunk konstruktív módon ahhoz, hogy javuljon ennek az adendumnak a szövege, hogy hozzáigazodjon a felügyeleti hatáskörökhöz, melyek egyrészt azt jelentik, hogy bankspecifikus MPL portfólió értékelések történnek, és az intézmények közötti párbeszéd alapján, ha szükséges, potenciális oknál fogva, kiegészítő, kettes pillérbe tartozó intézkedések szülessenek. Várjuk az konstruktív és nyílt hozzáállást az SSM részéről is, ez pedig azt jelenti, hogy nyíltak legyenek akár a változásokra is, javításokra is az addendum tárgyában, és ez ennek révén elkerülhetjük a szükségtelen intézményközi konfliktusokat. Nagyon sok hozzáfűzni való még a tartalomhoz. Mi majd magam ezeket elmondom később, amikor lesz hozzászólási időm. Ám miatt megadom ennek a szót, két kiegészítő gondolatot engedjenek még meg. Először is úgy gondolom, hogy lényegi fontosságú, hogy jobban világosra tegyük a stock és flow közötti különbséget. Itt most csak újonnan folyósított hitelekről van szó, ahogy a tanács is jellemezte, és semmiféle retroaktivitás eleme nem lehet benne. Míg a stock, az állomány egy más megközelítést tartalmaz, az MPL-ekben érvényesülő mostani megközelítés kontraproduktív volna, és minden hitelnek, minden hitel része a retroaktivitásnak végül az a konzultáció, amely december 8-án lesz majd és amelynek célja, hogy életbe lépjen január elsőjétől a, a tárgyalatanyag. Nos, ez az idő túl rövid. Azt várjuk az észeszem, elég időt enged meg magának is ahhoz, hogy reflektáljon azokra az inputokra, amelyek a konzultációból erednek majd, és hagyjunk időt a bankoknak is, hogy felkészüljenek az új iránymutatások betartására. Így vagy úgy, hatástanulmány mindenképpen nagyon hasznos eszköze lehetne ezen intézkedések bevezetésének. Parancsoljon, asszonyom! Yes. Good morning, everybody. Mr. Chair, honorable members of the Parliament, it's a pleasure to discuss with you today the work of ECB banking supervision. In my introduction, I will focus on four topics. First, the Commission's Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az EKB bank eh, És négy témáról fogok beszélni. Egyrészt az SSM rendelet felülvizsgálatáról, másrészt a nem teljesítő hitelekről, a Brexitről, a felkészülésről, illetve a 2017-es stressztesztről. Először akkor beszélnék a az SSM, SSM rendeletről és annak felülvizsgálatáról. Itt Az értékelés nagyon pozitív, a jelentés olyan ajánlatokat tartalmaz, javaslatokat tartalmaz, amelyek tartalmaznak bizonyos javításokat, és ezeket most értékeljük. Az ajánlások egy része az SSM működését általánosan javítaná, mások pedig operatív vagy jogi természetűek, és ezért még az értékelés folyamatban van. Most akkor beszélnék az NPL-ekről, a nem teljesítő hitelekről, a az NPL a bankok hasznát érinti, és ráadásul csökkenti a bankok képességét, hogy hitelezzék a gazdaság produktív részeit, ez pedig kiatással van a gazdasági növekedésre és a beruházásokra. A mi megközelítésünk az az euróövezeten alapszik, egyenlőségeket akarunk kialakítani a bankunión belül. A bankunión belül a bankok nem szabad, hogy pusztán a nemzetiség alapján kerüljenek elbírálásra, még akkor is, hogyha a nemzeti jogszabályok érvényesek rájuk továbbra is. Első lépésként egy kvalitatív NPL útmutatást adtunk ki 2017 márciusában. Ezzel az útmutatással összhangban a bankokat arra kértük, hogy ambiciózus, reális, reális stratégiákat alakítsanak ki az MPL probléma kezelésére. Úgy tűnik, hogy meg

hozzák első gyümölcsüket ezek az intézkedések. Az elmúlt években azt láttuk, hogy bizonyos nagy intézmények komoly erőfeszítéseket tettek arra, hogy csökkentsék a nem teljesítő hitelek eh, mennyiségét az egész eurozónában. Ezzel csökkent az elmúlt egy évben 795 eh, milliárd euróra, mégpedig ez a csökkenés 142 milliárdos a nem eh, teljesítő hitelek száma, illetve mennyi összege. Természetesen további munkára van szükséges, szükség. Az EKB eh, továbbra is proaktívan eh, fogja a kockázatkezelést eh, véghez vinni, miközben tanul a múltbéli tapasztalatok ból. Mióta kiadtuk az útmutatást, további intézkedéseken dolgoztunk, mindig nagyon átláthatóan akartunk ezen a területen dolgozni és ezért kiadtuk a konzultációra a az útmutatás tervezetét, bevezettük, be, bejelentettük azt is, hogy ezzel sem ér még véget a munkánk. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem tudunk csak a már létező nem teljesítő hitelekre koncentrálni, hanem az is feladatunk, hogy elkerüljük, hogy a jövőben is kialakuljanak ilyen nem teljesítő hitelhalmazok. Most jött el az ideje, hogy további lépéseket tegyünk, mivel rendkívül kedvezőek a gazdasági körülmények jelenleg Európában ki kell használnunk ezt a lendületet azzal, hogy jövőbe mutató lépéseket teszünk ezekben az egyre kedvezőbb időkben. Éppen ezért adtuk ki konzultációra október 4-én az addendum tervezetét. a hitelintézeteknek az EKB felügyeleti várakozásaival kapcsolatban adtunk ki anyagot, és ennek a célja az, hogy 2018-tól elkerüljük a nem teljesítő hitelek felfutását. Az addendum tervezet azt javasolja, hogy a fedezetlen hiteleket a, miután nem, minős, nem, nem teljesítőnek minősítik őket, két év után legyenek teljesen lefedve, a fedezett hitelek pedig hét év után. Az elvárás az minden új nem teljesítő hitelre érvényes lenne 2018. január 1 -e után, legalábbis a jelenlegi változat szerint. Itt most egy konzultáció zajlik, és nyilvánvalóan mindent meg lehet változtatni akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy valami, amit tervezünk, az nem megfelelő, és ebben adott esetben, ebben a körben adott esetben a dátumot is felül lehet vizsgálni. Ehm, amikor az, adend, az adendum elfogadása azonban a felülvizsgálati mandátum része, ez egy kettes pillér alá tartozó eszköz, mert ehm, csak esetenkénti elemzés után hozna ehm, felülvizsgálat, felügyeleti intézkedéseket, tehát nincs automatizmus az addendum egyszerűen csak tisztázza az átláthatóság és az egyenlő esélyek érdekében azt, hogy milyenek a felügyeleti elvárások az új NPL-ekkel kapcsolatban. A bankok és más érdekeltek is többször kértek már ilyen útmutatást és tisztázást. Amióta létrejöttünk, a felügyeleti elvárásainkkal kapcsolatban mindig megpróbáltunk átláthatóak lenni, beleértve a nem kötelező kvantitatív formákat is. E, vegyük például az osztalék elosztási politikára vonatkozó EKB-s e, ajánlásokat. A mi értelmezésünk szerint ez egy intézmény specifikus kettes pillére eszköz, és ezt az Európai Bizottság is megerősítette. Ha nem így lenne, akkor az azt jelentette volna, hogy az SSM nem úgy, mint más felügyeleti szervek a világon, meg lenne fosztva egy olyan eszköztől, amelyel kifejezhet ilyen komoly sérülések, sérülékenységi problémákkal kapcsolatban felülvizsgál felügyeleti elvárásokat. Az Eurogroup elnöke hétfőn a sajtótájékoztatón támogatta alapvetően ezt a megközelítést. Az addendum tervezete az NPL-ekkel kapcsolatos tanácsi konklúziókkal is egybevág. A tanács júniusban hangsúlyozta, hogy ösztönzőket kell adni a bankoknak NPL ügyben, és ebbe az irányba megy az útmutatás tervezet is. Végezetül is emlékeztetném önöket arra, hogy az átláthatóság érdekében és azért, hogy összegyűjtsük az adatokat az érdekeltektől, még nem hoztunk semmilyen döntést, pusztán azt, hogy a nyilvános konzultációt elindítjuk az adendum tervezettel kapcsolatban. Ez a nyilvános konzultáció 2011. december 8-ig tart, és és az EKB eh, alaposan megfontol minden beérkező megjegyzést, mielőtt véglegesíteni az addendumot. Most akkor a Brexitről beszélnék. Mióta az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép, Azóta folyamatosan tárgyalunk a Brexit által érintett nagybankokkal. Majdnem 50 bank eh, fordult közvetlenül az LKB-hez, vagy a nemzeti illetékes hatóságokhoz. Gyakran többször is eh, hozzánk fordultak. Különösen a nagy nemzetközi bankok kezdték el megvalósítani a contingency terveket. A néhány bank már benyújtott kérelmet engedélyre vagy engedélyek kiterjesztésére, ezeket az LKB és a Nemzeti Hatóságok most elemzik. Ugyanakkor aggasztó, hogy az szerkezet átalakítással kapcsolatosan hozandó döntéseket néhány bank jegeli azért, hogy kivárjon. Az EKB az eddigiek alapján néhány problémát már azonosított, különös tekintettel azokkal, azt, hogy a bankunióban e, üres e, shellbankeket hoznának létre, e, és ezek szolgáltatásokat nyújtanának a Nagy-Britanniában maradt csoportentitásoknak. Emellett azt is látunk, azt is látjuk, hogy a bankszerű tevékenységeket realokálják olyan helyekre, amelyek fölé az SSM hatája nem terjed ki, és ez a felügyelet fragmentációhoz vezethet. Itt önökre számítunk, mint jogalkotókra, hogy a szükséges intézkedéseket meghozzák. A, olyan euró területi bankok, amelyek komoly tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, szintén felkészülnek a Brexitre. Ezeket a felkészüléseket fel kell gyorsítani, és az EKB erre fogja őket ösztönözni. A, korábban a közelmúltban elvégeztük a kamatkockázat elemzést a bankkönyvben 2017-es stresszteszt részeként. Ezt a SREP határozatokhoz felhasználtuk input. Ezeknek részletes eredményét az EKB bankfelügyeleti websájtján nyilvánosságra hoztuk, és három fő következtetést vontunk le. Először is a kockázat, a kamatkockázatok iránti kitettség úgy tűnik, hogy ellenőrzés alatt van. Ez jó kihatással van a kamat bevételekre, és csak kicsi negatív hatással a jelenértékére, könyv szerinti jelenértékre. Fontos megjegyezni azt is, hogy nagyon eltérő helyzetben vannak az eurózóna bankjai ami eh, tulajdonképpen megnyugtató. Eh, a bankok általában úgy vélik, hogy a betéti költségek azok stabilak maradnak még, hogyha a kamatok növekednek is. Azonban ez a betétesek korábbi viselkedésén alapuló következtetés, a bank ügyfelek máshogy reagálnak akkor, amikor a kamatok növekednek. Mi eh, továbbra is kapcsolatban állunk a bankokkal, hogy elemezzük a gyakorlataikat. Eh, emellett eh, azt is azonosította a, az elemzés, hogy nem csak hedgingre használják a kamatráta derivatívákat, ahogy ezt vártuk. Ennek következtében a prioritás az, hogy elemezzük a bankok kockázatvállalását vállalását azért, hogy legyen nekik egy komoly kockázat eh, elemző keret, kezelő keretük, és akkor most a kérdésekre is szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, lesz majd időnk arra is, hogy reflektáljunk a felvetésekre. Különösen a kiegészítő mechanizmus azt a várakozást alakítja ki, a, amelynek jogi hatása is van, és ezáltal általános rendelkezésé válhat. Kérdés, hogy vajon automaticitás lesz-e, ahogy mondja, és csak eseti értékelés után kerül bevezetésre ilyen lépés, ami rendben lenne, vagy úgy marad, ahogy a szöveg most mondja, tehát van itt javítani való ebben a tekintetben, semmiük ez meg is történik. Azt várom, hogy a konzultáció inputjait megvalósulnak. Már Rozát úr az első hozzászóló. Köszönöm, igen, elnök úr. Köszönöm, asszonyom, hogy áttekintést adott az addendumról a nem jól teljesítő hitelek vonatkozásában. Első kérdésem, melyet az intézek az, a kötelező vagy nem kötelező jellege ennek az addendumnak, az, amire kérdeznék, emlékeztetnék elnökünk szavaira, nem igazán világos, hogy ez valóban nem kötelező-e, mert még ha név szerint nem kötelező is, ha elolvassuk az addendumot, nyilvánvalóan olyan kötelezettségeket ró a bankokra, amelyek kötelezőek tűnnek. A parlament jogi szolgálatának szövege szerint ebben a formájában ezért nehéz lenne elfogadni ezt az addendumot, mert a, a másik kérdésem az, látja -e kockázatát annak, hogy ezek a kvantitatív rendelkezések prociklikus hatással lehetnek a bankokra azok működésében, különösen stressz időszakokban. És hogyha új válság jön, akkor ezáltal a bankok akár arra kényszerülhetnek, hogy akkumuláljanak nagy tételeket, nagy ö, állományokat, amelyek aztán ö, nokon hatása lehet, dominó hatása lehet. Aztán a banki unióval kapcsolatban egy általános kérdésem. Az Európai Bizottság elfogadott egy, nemrégiben egy kommunikációt a banki unió tárgyában is, ha a parlament és a tanács a lehető gyorsabban elfogadja, a kockázatok csökkentésére, csökkentését hozhatja, valamint végre az európai letét biztosítási rendszer körvonalat is meghatározza. Vannak nehézségek persze a tanácsban az elfogadással kapcsolatban. A kérdésem ön hogy látja, hogyan lehet túljutni ezen a, ezen a padhelyzeten, hogyan lehetne felgyorsítani az európai letét ö, biztosítási rendszer létrejöttét? Let's hope. Reméljük, hogy a mai meghallgatás világosá tesz bizonyos kérdéseket, e, tisztáz néhány félreértést. Hogy az elnök úr is elmondotta az imént, nincs automatikus hatás a bank felügyeleti gyakorlatban. Ez nagyon fontos elem egyébként. Aztán mindemellett foglalkozni kell az elnök kérdésével is. Ugye szerintem mostani szöveg is elég egyértelmű, de ha ilyen sokan azt mondják, hogy nem ez a helyzet, hát akkor le tudom vonni azt a következtetés, hogy, valami, hogy bizony lehet javítani a szövegen, és meg is tesszük ezt majd. Tehát talán ez a megfogalmazás nem a legmegfelelőbb. Lássuk meg, milyen javaslatok születnek, milyen reakciók lesznek. És persze komolyan figyelembe vesszük azokat a jó jogi tanácsokat, amelyeket kapunk. És persze ennek kihatása lehet olyan értelemben is, hogyha december 8-áig, vagy az év elejéig, ugye az lkb ban maradunk karácsonyi szünetben is ugye kibontva a mostani inputokat, lehet, hogy január 1 -e nem a legjobb indító dátum, de delegáló jogköröm nincsen, de javasolhatok, javasolhatom azt, hogy egy kicsit több időt engedjünk magunknak, komolyan figyelembe véve azokat az agályokat és kommentárokat, amelyeket kaptunk, kapunk hogy mindennek lesz-e prociklikus hatása. én szerintem nem, hiszen jelenleg is tudom, nehéz állampolgárok számára belátni ezt, akik mindig a munkanélküliség hatásait érzik, meg személyes gondokkal küzdködnek, anyagi gondokkal nehéz talán érzékelni, de az LKB e statisztikái bizony arról szólnak, hogy jó gazdasági feltételek alakultak ki mostanra, és ki is kell aknáznunk ezeket. Ö, nagyon nehéz volna a bankok, gazdaságok és az európai polgárok számára belátni azt, azt gondolni, hogy, hogy mi, a újabb válságban csúsznak a bankok, holott biztosan lesz majd válság a jövőben. Fontos tehát, hogy felkészüljünk e- ezekre. A a hitelállományok tekintetében is, nem vállalva, nem, nem, nem növelve a kockázatokat, hanem csökkentve azokat. Ami pedig a bankunió kiteljesítését illeti, különös tekintettel arra, hogy mit tegyünk. E tekintetben most van a jó pont arra, hogy lépjünk, egy, egy egyszerű példával élve, a Banco Popular esetében. Ha nem vette volna meg a Santander, elbukott volna, tönkrement volna, vagy a, a, a betéteseket kellett volna kártalanítani európai szinten, rendezték volna, szanálták volna, és a portugál betétgarancia rendszer, amely a, a bankfiók ottani működése révén ö, kellett volna kártalanítsa a betéteseket. Az, azt én látom, hogy a bizottság igyekszik a politikai holdpontról tovább mozdítani ezt a témát, és a témadosszét előre próbálja vinni. Mindemellett nagyon remélem azt is, hogy teljesen kiteljesített EDIS jön majd létre, hogy az Európai Bizottság javasolta. Nagyon fontos a banki uniót kistérni, és a betétesek bizalmát magas szinten biztosítani, hiszen ez lehet az egy teljesen integrált bankrendszernek. Rosszáti úr azt mondta, hogy nem most érzek el prociklicitást, prociklicikus mozgást, hanem ha lesz procik, válság, akkor nem lesz a prociklikus ez a szakpolitika. Ezt kérdezte. Pervans Berez. Um, euh, Köszönöm uh, Szilva Pereira kollégám uh, uh, majd visszatér erre a példára, amit az utolsóként lett elemezve um, én a, eh, arról beszélnék inkább, hogy mikor lép életbe, illetve hogy hogyan lesz ez eh, kezelve, eh, és a konzultáció megvárása nélkül dönteni azt gondolom, hogy nem lenne helyén való. Én a, a felülvizsgálati szerv a felügyeleti szer felülvizsgálatáról, illetve az SSM felülvizsgálatáról szeretnék beszélni. Olyan hatóság, ami fölött ön rendelkezik, e, és e, ahogy ezt a bizottság javasolta. És e, az érdekelne, hogy ön hogyan látja, hogy az SSM és az EBA hogyan tudnak együtt működni emellett megkérdezném a módszerekről, amelyeket használni fognak, alkalmazni fognak egy olyan bank értékelésére, amely összeomlás veszélyben van. Ön említette a Banco Popular eh, példáját, és láttuk azt, hogy eh, az értékelés eh, módja egy ilyen csődközeli helyzetben az, az újratőkésítésre is kihatással van, vagy esetleg arra, hogy nem lehetséges az újratőkésítés. Az egész folyamattal kapcsolatban volt egy vita eh, akkoriban. Tehát fontos az, hogy eh, visszatérjünk erre a kérdésre, és végezetül szeretném megköszönni azt, hogy eh, értékelte azt, hogy mi legyen az Edisszel, és Eh, hogy emlékeztető bennünket, hogy egy eh, teljesen kifejlett ediszre van szükség, ugyanis eh, szerintünk a bizottság közleménye az nem járul hozzá egy ilyen teljesen kifejlett biztosítási rendszerhez. Köszönöm. Most ami a, az EBÁT illeti, és az ezák felülvizsgálatát úgy általában. Az EBA-val kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy a single rulebook kialakításánál abszolút fontos volt. Üdvözöljük az ebának ezt a tevékenységét, és üdvözöljük azt is, hogy a nem teljesítő kitettséget definiálták. A 2014-es átfogó elemzés nélkül a további munka nem lett volna lehetséges. Szükség eh, van arra, is, hogy ezek a e, definíciók e, nekünk e, egy konzekvens lehetőséget biztosítsanak Eh, hogyha nincs ebbe útmutató, akkor 19 eh, EKB eh, e szakügyvédre van szükség, akik elemzik a különböző jogi környezetet az e eurozóna tagállamokban, és ez nem éppen költséghatékony, vagy egyáltalán hatékony. Ami az EBA-ra vonatkozó javaslatokat illeti. Az EBA ugye nincs abban a helyzetben, mint az ESMA, amely a a tőke unió felügyelőjévé eh, léphet elő. Eh, van egy másik európai felügyeleti hatóság az EBA mellett. Nekünk az az érzésünk, hogy a jelenlegi eh, javaslatok a szabályozói és felügyeleti szerepeket összekeverik, illetve elkenik és emellett további felügyeleti tevékenységet is bevesznek. Nem hiszünk a stratégiai planning centralizálásában, ez ugyanis a kompetens hatóságok lehetőségét csökkenteni, és nem tudnának a hatékonyság hiányára reagálni már a tervezési szakaszban támogatjuk a jelenlegi helyzetet a stressztesztekkel kapcsolatban. A közös Európai Unió stresszteszt EBA együttműködési mechanizmuson belül, annak keretében, ahogy azt a testület, a felügyeleti testület jóvá hagyta, de azt Eh, annak nem örülnénk, hogy egy kis bizottság kapjon erre lehetőséget, amely nem vesz részt a felügyeleti tevékenységben, mert ez egy felügyeleti feladat. Már ezt eh, elmagyaráztuk az Európai Bizottságnak, amikor megszületett ez a javaslat. Eh, ami pedig az irányításban bekövetkező javasolt változásokat illeti, azt üdvözöljük, hogy európaibb legyen a fókusz. Nem tudjuk, hogy az EBA elnöknek van-e szavazati joga, és számomra ez egy alapvető kérdés, hogy az EBA elnökének legyen szavazati joga, és arra is érdemes kitérni, hogy az EKB nem része az EBA felügyeleti tanácsának, noha nyilvánvalóan felügyeleti szerepe van nagy intézmények esetében az eurozónán belül, ez egy olyan pont, ami aggodalmat okoz. Ami pedig az arányos újratőkésítést illeti, ez volt az utolsó kérdés. A lényeg az, hogy a bizottság által adott magyarázatból is kiviláglik, hogy nem a múlt veszteségek fedezetére szolgálna ez az újratőkésítés, én személy szerint úgy gondolom, hogy ez problémát okoz a keretben. Nem, nem elvi problémáról van szó, hanem a működést ben okoz problémát, tehát ezt tisztázni kellene, mert ez egy bonyolult és hosszú folyamat. Nem, nem jó dolog az, hogyha egy banknak eh, hosszasan kell várnia arra, hogy újra tőkésítés eh, megtörténhet-e. Ez nem jó a banknak, nem jó a bank eh, betéteseinek, sem a befektetőinek. Ez végül is működik, egy sor banknál kipróbálásra került, de jobb lenne, hogyha gyorsabb lenne mindez, és hogyha a módszertan tisztázódna. Köszönöm, Ashley Fox. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm, Nui asszony. Négy rövid kérdést szeretnék ma feltenni önnek. Először is az önvéleménye szerint a magas, vagyis 5 százalékos leverage ratio-nak, tőkátételnek milyen hatása lehet egy lassan növekvő gazdaságra. Második eh, kérdésem, a moratóriumi jogkörök a két napnál hosszabb moratóriumi időszak a harmadik országbeli feleket arra veheti rá, hogy az opt-out jogkörükkel éljenek. És a szalálás előtti moratórium a piac felé negatív jelzéseket küld, és fenyegeti a pénzügyi stabilitást. Egyetért azzal, hogy egy két napos időszak talán megfelelőbb lenne? A harmadik kérdésem és ez a nem teljesítő hitelekre vonatkozik. Egyetérte azzal, eh, amit Sander Lunes eh, flamand kollégám mond a Bank Unióról szóló jelentésében, hogy a tagállamok és a bankok elsődleges felelősséggel bírnak eh, az MPL-lel kapcsolatos probléma kezelésében. És a negyedik kérdésem teljesen más jellegű. Az LKB azt nyilatkozta, hogy egy euróövezetre kiterjedő központot kíván létrehozni a fintex, a pénzügyi adó kérdésében. Különböző piacok azonban különböző engedélyezéssel kapcsolatos problémákat vethetnek fel. Köszönöm. Nos, ön is tudja, hogy amikor a Bázel 3-ról folytak a tárgyalások, Európa nem támogatta aktívan azt, hogy a tőke eltétellel jobban éljünk. Ugyanakkor valószínűleg jó az, hogyha különböző mátrixsal tudjuk mérni a tőkekövetelményeket, különböző számításokat tudunk felhasználni. Az európai bankok e tekintetben meglehetősen jól teljesítenek, 5% nem felel meg az eddigi követelmények, nem, követelménynek, általában 5,1% a jelentős pénzügyi intézmények esetében, amelyekre kiterjed a felügyeletünk. Tehát e tekintetben jól teljesítünk milyen nem szándékos következményei lehetnek a moratóriumnak. Az igazság az, hogy amikor erről a kérdésről egyeztettünk, Elke König kollégám az LKB-n belül azt nyilatkozta, hogy még a Banco Popular esete előtt, hogy ez egy olyan eszköz a szanálás szempontjából, amelyet fel lehet használni. A Banco Populára kapcsolatos események után némileg megváltozott a véleményem, és úgy tűnik, hogy persze lehet, hogy Elke véleménye is megváltozott, de ezt inkább ő tudná kifejteni. A szanálás előtti moratórium az SRB kezében van, nem annyira az SSM-re vonatkozik. Ez hasznos lehet, mert mindig nehéz, amikor a hét közepén szanálást kell végrehajtani egy banknál, sokkal egyszerűbb lett volna az SRB számára, hogyha meg tudtuk, várni, meg tudtuk volna várni a pénteki napot, és azt mondhattuk volna, hogy a bank csődbe ment, vagy valószínűleg csődbe fog menni. De vannak strukturális problémák, kitettséggel kapcsolatos problémák, emiatt likviditási válságba került a bank, és ezért le kellett, be kellett zárnunk abban a konkrét pillanatban. Tudom, hogy ez egy kényes ügy, tudom, hogy rövid kell legyen ez a moratórium, végeredményben azonban az én véleményem az, hogy az SRB érdeke az, hogy több idő álljon a bank szanálása céljából rendelkezésre. Ha nincs moratórium, akkor nem tudjuk lehetővé tenni, hogy az első ügyfelet jobban tudjuk kiszolgálni, mint a következőket, és a mi alapelvünk az, hogy a betéteseket és a befektetőket egyenlő félként kezeljük. Ön azt javasolta, hogy az elsődleges felelősség a tagállamok kezében van. A felügyeleti felek, a bankunióban. Nos, az MPL-rel kapcsolatos kitettség egy olyan kérdés, amely túlmutat a felügyelet területén, és ez összefüggésben áll a nemzeti jogi kerettel is, éppen ezért telt ilyen sok időbe kidolgoznunk ezt a jogi keretet a különböző országokban. Fontosnak tartottuk azt, hogy összetudjuk hasonlítani, mi az, ami jól működik egy adott jogi keretben, és mi az, ami nem. De valóban a probléma jelentős része a jogi kerettel hozható összefüggésbe. A tagállamok egyébként már elkezdték megváltoztatni a jogi keretüket. Calvet Sambon képviselő következik. Trois points. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem lenne Nyúj asszonyhoz, akinek egyébként köszönöm, hogy bölcsességével rendelkezésünkre áll nem fontossági sorrendben teszem fel a kérdéseket. Először is beszélünk ugye a bankunióról, akarjuk, szeretnénk az eurozónán belül, mert különben nem lesz szilárdsága ennek az eurozónának, és nem lesz hasznos a polgárok számára, de valójában de facto ez már úgy tűnik, hogy problémás. Hogyha a spanyol vagy olasz bankokról beszélünk, ugye a az olasz bankokat más olasz bankok vásárolták meg. A, azok a bankok, az a határon átnyúló bankok száma az, az, az visszaszorulóban van. Tehát egyfajta nem újra államosítást látunk, ha úgy tetszik. Ez önt aggasztja-e? A másik dolog az, hogy ugye ez Edis, erről már beszélt. És én az előző két emberhez csatlakozom, akik aggodalmukat fejezték ki, és ön azt mondta, hogy ön szerint a bizottság jól kezeli a helyzetet. E, tényleg így gondolja? Mert számomra úgy tűnik, hogy valójában itt inkább el akarjuk nem akarjuk bevallani magunknak sem a helyzetet ezzel kapcsolatban. Tehát egyáltalán nem megfelelő helyzet a kockázatok vonatkozásában. Ön egyetérte azzal az új ritmussal, amit állítólag most bevezettek, ugye, mert közben elveszett a bizalom. A harmadik dolog, ami pedig a nem teljesítő hiteleket illeti, egy bankutató központban ott csak én nekem a spanyolokat kell képviselnem, mégpedig a saját régiómból, de nem tudjuk megtenni azt, hogy egy újabb válság legyen, vannak részvények, de mi van a flow, vannak állományok, de mi van a flóval? A polgárok ugyanis erre, kény, erre válaszoltak meg benne. Parancsoljon, a válaszjogát önnek adom. Köszönöm, igen. Első pontjára reagálva valóban tovább kell konszolidálnunk az európai banki ágazatot. Voltak éppen létre kell hozzuk ezt egy legmegfolyó munka, most 19 külön-külön banki ágazat van, amelyeket egy európai hatóságok rendszerekkel, hogy felügyeljen, illetve szanáljon adott esetben, és itt jobb keretet teremt a határon átnyúló összeadások előtt is. Tehát szükség van egy konszolidációra az európai banki ágazatokban, túl sok bank van, túl sok banki szolgáltatás jelenleg a piacon, de lesznek tehát mergerek, lesznek tehát összeolvadások nyilvánvalóan a piacon határnágyuló módon is. Nem a felügyelőhatóság dolga, hogy eldöntse, melyik a jó ö, vállalat összeolvadás, melyik nem. Vagy, vagy erőltesse egyiket, másikat ne. Tehát a, a piac dönti el ezt. Tehát meg kell akadályozzuk azokat a szabályozási és felügyeleti akadályokat kell lebontunk, amelyek a határon átnyúló tevékenységet állnak, ez a feladatunk. És nyilvánvalóan ezáltal több határon átnyúló szabadás várható jövőben. Tehát mozdulunk bár lassan, de jó irányban. Tehát ha úgy gondoljuk, vannak intézkedések, amelyek megakadályozzák a konszolidást, tehát azokkal kell szemben fellépni. Én erősen erről támogatom a tőke követelmények aluli felmentés tekintetében nem csak helyi szinten, hanem európai szinten is az eurózónában az én intézkedéseket. Ami meg az edis illeti. legalább beszélünk róla, legalább mozgásban van, ez is már valami. És párhuzamosan a, látnunk kell a szolidaritás növekedésének fontosságát, már most is. Az SSM SRM a bankunióban nagyon sok ilyen kockázatcsökkentő hatással bír. Ezeket figyelembe kell azért venni a jogalkotási csomag, amely most jön, és amely végletesben van, TILAK, NFRS, sorolhatnám. A Báza 3-as csomag vége is ez irányba, a jó irányba megy. Tehát világosabban nem is fogalmazhatnék, most jött el az időpontja annak, hogy ezt meglépjük, és minél hamarabb tesszük, tehát mielőbb, mielőbb létrehozunk ezt a teljesen európai garancia rendszert, annál jobb. De hát az örövesztesek minden formában segíthetnek bennünket, bárki is segít. Onnan is jön az MPLS-ben, igen, ezt végre kell hajtani. Itt a, a, a, a floor és nem a stock témáról van szó, tehát a mozgás és nem az állomány. Az új, nem ö, teljesítő kitettségek ről beszélünk, ez teljesen világosan kitűr szövegből. Köszönöm, McCarthy. Köszönöm, elnök úr. Az elhangzottakhoz kapcsolódik a három kérdésem. Először is van egy jelzáloghitel válság Írországban, és az ír, a fő ír bank gyakorlatilag milliókat Mm, lopott el jelzáloghitelek formájában. Nem tudom, hogy eh, a központi bank reagálta valamilyen módon erre a botrányra, hozott-e eh, intézkedéseket, illetve a jogkörek kiterjede erre, és az SSM vizsgálódik-e a felügyelete alá tartozó bankok eh, tevékenysége kapcsán. A második kérdésem a nem teljesítő hitelekre vonatkozik, illetve a tartalékképzési javaslatra. Egyetértek azon bírálatokkal, amelyek elhangzottak az SSM javaslattal kapcsolatban, ami az MPL-eket illeti. A tartalékképzési követelmények valószínűleg nem veszik kellőképpen figyelembe a tagállamok közti eltéréseket, és az SSM a tőkeképzési képzési irányelvre illetve a tőkeképzéssel kapcsolatos követelményekre vonatkozik. A társ jogalkotóknak van ebben a fő döntési jogköre, de számomra a probléma nem pusztán ez a javaslat, hanem az, hogy az intézmények, mint az LKB vagy a bizottság az elővigyázatossági célú feltőkésítés körében felhasználják ezeket az eszközöket, és ezzel csak súlyosbítják a rossz hitelnyújtással kapcsolatos problémát az Európai Unióban. A felügyelő hatóságok és a szabályozó testületek önmagukban nem tudnak döntést hozni ebben a kérdésben. És a gyorsított CRR javaslattal, illetve az IFRS 9 kapcsolatban születette döntés. Véleményem szerint ez de facto gyakorlatilag késlelteti megint csak 5 évig az IFRS 9-et. Szeretném tudni, hogy az SSM erről a közelmúltbeli megállapodásról hogyan vélekedik, illetve elővigyázatossági szempontból, prudenciális szempontból az önök véleménye szerint ez mit jelent? Köszönöm szépen. Köszönöm. Nos, talán ami az ír problémát illeti, a hallgatóság felvilágosítására talán érdemes megjegyeznünk, hogy a pénzügyi válságot követően az ír bankok az Európai Központi Bank újra finanszírozási kamatlábát követve nyújtottak hiteleket, és a mars ezekre a hitelekre egyre kevésbé volt vonzó, gyakorlatilag már negatív értékű volt, és ez egy rossz reakció volt. A bankok megpróbáltak, megpróbáltak rávenni az ügyfeleket arra, hogy más termékekre térjenek át. A szerződésbeli a szerződési rendelkezéseken túlmenőleg. Az EKB gyakorlatilag csak a prudenciális felügyelettel foglalkozik, a felügyeleti hatáskör egyéb területei pedig a nemzeti hatóságok kezében vannak. Ezen jelzálogok problémája gyakorlatilag azzal kapcsolatos, hogy az ügyfelek felé nem tettek eleget követ a kötelezettségeinek, olyan feladatokat nem láttak el, amelyek a nemzeti ír központi bank hatáskörébe tartoznak inkább, nem pedig az LKB hatáskörébe. Természetesen, amikor azt látjuk, hogy a bankok fogyasztóvédelmi problémákat jeleznek, ez egy intés a felügyeleti hatóságoknak az a kapcsolatban, hogy itt talán belső ellenőrzési problémák vagy irányításbeli problémák lehetségesek, és ez arra ösztönöz bennünket, hogy fokozottabb figyelmet fordítsunk ezen bankokra. Tehát a prudenciális felügyeletnek vannak következményei, de természetesen nem ez a fő hatáskörünk, nem ez a fő felelősségünk. Ami a nem teljesítő hiteleket illeti, tudomásul veszem, hogy megfogalmazta ezt a bírálatot. Az igazság az, hogy Írország és az Ír Központi Bank kormányzó helyettese volt az, aki vezette ezt a munkát, mert véleményem szerint Írország jól kezelte ezen problémákat, ezért úgy vélem, hogy a legjobb felügyeleti gyakorlatokból tanulnunk kellene, Ami pedig a többit illeti, nos, ha az Európai Parlament szeretne segíteni nekünk, hogy az MPL-el kapcsolatos kitettséget orvosoljuk, örömmel fogadjuk ezt a segítséget, hiszen itt valóban egy súlyos problémával állunk szemben Európában, amelyet meg kell oldanunk. Ami pedig azt illeti, hogy az IFRS 9 végrehajtását késleltessük, én eh, több mint 40 éve foglalkozom a felügyelettel, és a Bázeli Bizottsággal együttműködöm a 90-es évek kezdete óta tagjaként, és mindig is azt kértük, hogy nem csak a már létező vesztességekre terjedjen ki a fedezet, hanem más vesztességekre is olyan modelleket kell felhasználnunk, amikor a várható vesztességeket kalkuláljuk. Tehát az a tény, hogy 2007-ben, 8-ban bekövetkezett egy válság, és 10 évre kell, 10 évig kell várnunk arra, hogy a számviteli hatóságok lépéseket tegyenek, ez valóban egy hosszú idő. Az ilyen késedelmek nem örvendetesek egyáltalán, de el kell ismernünk, hogy ami a prudenciális aspektusokat illeti, a kezdeti sokhatást is be kell számítanunk. További phasing nem támogattunk, de a kezdeti sok hatást figyelembe kellett vennünk, és ez mindenképpen hasznos volt. Köszönöm szépen! a phasing, én azt hiszem, hogy mindenképpen egy bölcs döntés. Marco Valli. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném a parlament adendumról készített véleményét megemlíteni, ezt tegnap kaptuk készhez, így nem állt elég időrendelkezésünkre, hogy ezt értékeljük. Szeretném megérteni, hogy az önök mandátuma milyen hatáskört jelent. Ebben a tekintetben mindenképpen fontos, hogy az intézmény fokozottabban kapcsolódjon ebbe a munkába be. Vissza kell térnünk tehát erre a pontra, együtt kell megértenünk azt, hogy hogyan alkalmazhatjuk ezt olyan esetekben, amikor bizonyos szabályokat az SSM keretében nem lehet alkalmazni. A nemzetközi intézmények a stressz vizsgálati folyamatokban továbbra is részt kell, hogy vegyenek. Az MPL piacok esetében nehéz a helyzet, hiszen a bankok megpróbálják kezelni az MPL-t, és megpróbálják a veszteségeket elkerülni, minden egyes alkalommal, amikor ilyen információt küldünk a piac felé, ez az árak csökkenését eredményezi, ami pedig az MPL-ekre van kihatással. Éppen ezért egy felelősségteljesebb megközelítésre van szükségünk, amikor kiadjuk az ilyen fajta információt. A bankok ugyanis már most is állandóan arra kényszerülnek, hogy tőkét vegyenek fel hitelekre. Az ESMA például a második, harmadik szintű eszköz derivatívákról beszélt. 450 milliárdról van itt szó. Ezek azonban nagyon kockázatos elemek a rendszernek meg kellene próbálnia megoldani ezt a helyzetet, ugyanis hogyha nem összpontosítunk az eszközökre, a nem likvid eszközökre, akkor problémánk, problémába ütközünk, hiszen a bankoknak kell megfizetniük a válság árát. Ma vannak spekulatív alapok, amelyek az MPL-ekkel spekulálnak, tehát szeretnék kapni egy választ erre, miért fókuszálnak továbbra is a hitelekre, és nem a pénzügyi felügyeletre, hiszen a rendszernek ezen a szinten kellene megkísérelnie megoldani a problémákat. Köszönöm szépen. Nos, Reméljük, hogy a mai eszmecsere tisztázott bizonyos kérdéseket. Itt egy bankonkénti, esetenkénti felügyeleti intézkedésekről van szó. Ez egy olyan eszköz, amely a kapcsolatban a különböző intézmények vagy személyek véleménye az, hogy talán túlzottan hasonlít az egyes pillérhez, ami a nyelvezetet, illetve a megfogalmazást illeti, ezen tehát adott esetben változtatnunk kell, és egyértelműbbé kell tennünk. Ön említette, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a bankok megtanulják úgy kezelni az MPL-eket, hogy elkerüljék a vesztességeket. Lehet, hogy bizonyos időközönként az MPL-ek kapcsán vesztességeket kell elkönyvelniük, különösen, hogyha nem kellő a fedezetük. Dönteniük kell tehát arról, hogy hogyan próbálják meg, hogyan próbálják meg egy tiszta mérleget elérni, de ez a bankok feladata, a gazdaság finanszírozása, azt javaslom, hogy olvassa el azt a beszédet, amelyet az EKB elnöke kedden mondott az ekb ban ugyanis abból egyértelműen kiderül, hogy az EKB statisztikái, amelyek nagyon jó minőségű statisztikák, arról tanúskodnak, hogy az MPL-et terhelt bankok fokozatosan és tartós jelleggel kevesebbet hiteleznek a KKV-k, illetve az ügyfelek felé. Ami a hármas szintű eszközöket illeti, Említettem több alkalommal már, hogy az összes kockázatot figyelembe vesszük, mindenfajta kockázatot, bármerről is származzanak, és nagyon komolyan figyelembe vesszük a harmadik szintű eszközöket. Értékeljük az árképzési modelleket, a piaci kockázatokat is megvizsgáljuk, ezeket rendszeres jelleggel, és a belső felügyeleti modell keretében is ezenek, ezek a SREP döntéshozatal részét képezik. Különböző helyszíni vizsgálatokat is végzünk a hármas szintű eszközökkel kapcsolatban, és az igazság az, hogy a válság után a bankok kevésbé kívánják az ilyen fajta kockázatokat, az ilyenfajta műveleteket kevésbé tartják vonzónak, de mind emberek vagyunk, a bankárok is azok, és adott esetben megfeledkeznek arról, hogy milyen tanulságot kellett levonniuk. Éppen ezért dolgoztuk ki az iránymutatásokat a leverage finance témájában. Arról, hogy amikor a kamatlábak alacsonyabbak, fokozottabban hajlamosak magasabb kockázatot vállalni. A piaci műveletek a kettes, illetve hármas szintű eszközök esetében a tőke követelmény részét képezik. Ott van ugye a komplexitás, illetve a szanálhatósági aspektus. Ehhez még azt tenném hozzá, hogy több bank a hitelkockázat miatt jutott csődbe, nem annyira piaci kockázat miatt. Attól tartok, hogy továbbra is ez az eset áll fenn, ha nem sikerül az MPL-el kapcsolatos kitettséget időben megoldanunk. Köszönöm, Bernard Monó. Bonjour, Madame la Présidente. Euh, vous appelez régulièrement depuis quelques semaines à la réduction. Köszönöm. Euh, néhány hete beszélünk arról, hogy ö, euh, ö, csökken a banki szektor súlya, ö, illetve egyre kevesebben foglalkoztatnak. Ön kifejtette, hogy alapvetően csődbe is, csődökkel is csökkent a bankok száma. Ezzel elérkeztem a fő kérdéshez. Az első az Európai Unióban, ugye van egy csődmechanizmus, de a destabilizáció túl nagy ezt követően, és nincsen megfelelő támogatás. Én Azt gondolom, hogy ennek következtében a bank finanszírozást a pénzügyi piaci finanszírozással lehetne felváltani egyes vélemények szerint. Egy közepes helyi banknak nincs -e megfelelőbb módja arra, hogy elemezze a kockázatokat, mint egy távoli nagybanknak. Ön ráadásul bátorítani akarja a bankuniókat, különösen a határon átmenően. E, és ezzel kapcsolatban a kérdés az, hogy egy helyi bank nem lenne nagyobb, nem finanszírozna nagyobb valószínűséggel egy helyi KKV-t, mint egy nagy multibank helyi fiókja. A Lehman Brothers indította el ezt a válságot 2008-ban, ennek oka az volt, hogy a világra kiterjedő hálózatot tartott fenn. Tényleg akarjuk-e ezt a fajta határon átnyúló konnektivitás növelni a bankágazatban Európában, és kiiktatni a nemzeti módozatot, a nemzetközi módozat javára, és nem kellene inkább kompartmentalizálni a kockázatot,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 Eh, az, amit én mondtam eh, Spanyolországban angolul, az nem úgy hangzott, mint amit én most eh, franciául visszaidézett nekem, tehát valószínűleg ott félrefordították, viszont pont a nyelvi problémák elkerülése véget angolul folytatnám. Not <laughs> uh, wish uh, failing or likely to fail uh, decisions. It's always very... Nos, nagyon nehezek mindig ezek a csőddel kapcsolatos döntések, fájdalmasak, fájdalmasak a befektetőknek, fájdalmas az ilyesmi a többi banknak, akkor, hogyha van spillover hatás, fájdalmas a betéteseknek. Én azt gondolom, hogy egy el kell kerülnünk azt, hogy egy bank csődbe menjen. Ugyanakkor ilyen hatáskörünk nincs, és nem tudunk minden bankcsődöt megakadályozni. Hiszen mégiscsak egy piaci környezetben vagyunk, és hogyha a bankok tagadásban vannak a saját helyzetükkel kapcsolatban, és nem figyelnek oda, hogy mit mondanak a felügyeleti hatóságok, és kalandor politikát folytatnak, valamint az igazgató tanács nem végzi el a munkáját tisztességesen, akkor nem tudjuk megakadályozni egy banknak a csődjét. Ami a konszolidáció szükségességét illeti a bankrendszerben, van, túl sok bank van Európában, nem minden országban, de túl sok bank van eh, Európában globálisan, és egyes országokban különösen. Eh, hogyha összehasonlítjuk más eh, térségekkel, bár fejből nem tudom a számokat megmondani, de a GDP és banktőke arányban nem vagyunk ugyanabban a helyzetben, mint a világ más régiói vagy országai. A helyzet az, hogy egyszerűen nem tudja egy sorbank kidolgozni a tőke költségét, és ez nyilván hosszú ideig nem lehet így, hosszú távon ez fenntarthatatlan, ezért is kell az üzleti modell fenntarthatóságát elemeznie minden egyes banknak, és ezzel kezelhető ez a túlkapacitás. Remélhetőleg erre inkább a bank egyesülések lesznek a a, a megoldás, és nem pedig a bank csődök. Egy ilyen bank egyesülés ez bekövetkezhet a határon belül, szinergiákat kialakítva, különböző technikai tényezők mentén. Jelenleg azonban az a helyzet, hogy sajnálatosan a bankok nem élnek ezekkel a szinergia lehetőségekkel. A, az, hogy mi, a, mi számít szisztemikusnak, és eh, mi az, amit eh, az eurozóna periméterein belül értékelnek, és itt akkor nem országokról beszélünk már, ez nincs kiaknázva teljesen. Tehát konszolidálni kell a bankrendszert, a piac dönti majd el, hogy ennek mi a megfelelőbb módja. A felügyeleti hatóságnak a feladata az, hogy kihívásokat intézzen az Egyesülés irányába, hogy megvizsgálja az üzleti tervet, hogy az biztonságot ad-e a bank ügyfeleinek, de nem mi mondjuk meg azt, hogy milyen bank egyesülésnek kell bekövetkeznie. Mr. Kirsos képviselő. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni asszonyom az érdekes beszámolóját, és érdekelne, hogyan látja a, bank, a görög bank kialakuló helyzete. Görögország szerintem az államháztartási rendetételében nagyot lépett előre, ám a banki ágazat helyzete szerintem legalábbis továbbra is gyenge lábakon áll. Nagyon sok kétséget fejeztek ki a görög bankrendszer azon készségével kapcsolatban, képességgel kapcsolatban, hogy az MPL-ek magas százalékával megbirkózzon. Ez is a kormány nem akarja végrehajtani a javasolt politikát, amely visszavásárlást jelentene, mert ellen mond annak, amit a párt ígért a választások során. Másosabban, még ha végül is hagyják ezeket a szakpolitikákat, évekbe kerül, mielőtt a görög ágazat, bankágazat olyan helyzetbe kerül, hogy képes legyen tisztességgel finanszírozni a görög gazdaság folyamatos és stabil fejlődését. És ezáltal megint csak lejárat az idő harmadsorban. Az banki rendelkezések, az új MPL-ekre vonatkozó szabályozása, a régi hitelekre vonatkozóan komoly aggodalmat okoz a bankák, bankágazatban, és hozzájárult ahhoz is, hogy jelenleg jelentősen esett a piaci értéke 25-30%-kal a görög bankoknak. Úgy gondolom, hogy közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol egy releváns európai bankhatóság meg kell találja a kreatív módját annak, hogy segítsen stabilizálni a görög banki ágazatot, hogy fejlődésképes legyen. Ő hogy látja ezt? el kéne fogadjuk, hogy normális üzletmenetként mennek ezek a dolgok, vagy pozitív hatással be kéne avatkoznunk, konkrét intézkedéssel segítve a banki, banki rendszert, hogy további bonyodalmakba ö, keveredjen. Köszönöm szépen! Na hát, a görög bankok már most is komoly előrefeszítéseket tudnak maguk mögött, a nem jól teljesítő hitelkitettségek leküzdésében. Persze, tekintettel az állomány méretére nehéz munka ez. Azért is, meg mert a jogi keretet kell megváltoztatni ahhoz, hogy komolyan lehessen szembenézni ezzel a kihívással. Ám most történnek ilyen lépések, most jött el az ideje annak, hogy ezen korábbi változások gyümölcseit learassák, és tovább lépjenek a megfelelő irányba hadd emlékeztessem önt arra is, hogy a görög bankok csak úgy, mint az eurozóna bankjai, meg általában az európai bankok, az EBA 2018-as stressztesztjén végig kell menjenek, tehát egy komoly értékelés történik majd ezen bankok állapotáról, és ezután talán majd egyszerűbb lesz azt is látni és látni, milyen erőfeszítések voltak sikeresek, és hova még tennivaló. Azt is el tudom mondani, nem akarok persze résztekbe bocsátkozni most, hogy különféle sebességek vannak az egyes országokban a probléma kezelésére vonatkozóan. Egyes tagállamokban gyorsabban reagálnak a bankok, máshol meg nem annyira. Igaz ez Görögországra és minden más országra ez a széttartó sebesség. Hogy Görögországban ugye rendes üzletmenetben mennek a dolgok, nem, még nem. Vannak még mindig komoly kihívások Görögországban, az eurózónán belül, nem csak a kitettsége tekintetében, hanem a bankok rentabilitása tekintetében is. Ez a nagy prioritás számunkra. A bank meg kell keresse a tőke költségét rentabilitásával, ahogy ezt korábban is elmondtam. Köszönöm. Hozzátenem valamit? Pedro Silva Pereira. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is Örülök annak, hogy hangsúlyozta, hogy az MPL-lel kapcsolatos javaslata csak egy javaslat tervezett, amelyen még lehet javítani, és arra kérném, hogy ezt a nyilvános konzultációt vegye komolyan, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezt a javaslatot lényegesen lehet még javítani, és kellene, és ennek a konzultációnak Remélhetőleg az lesz a kimenetele, hogy egy kiegyensúlyozottabb javaslatot terjeszt majd egy újbóli nyilvános konzultáció elé. Úgy gondolom, hogy a javaslat alapvetően téves, ugyanis szabályozási instabilitást idéz elő, úgy tűnik, hogy kontraproduktív is lesz, még az MPL állomány csökkentése szempontjából is, és valószínűleg negatív mellékhatásai lesznek a pénzügyi stabilitásra és a gazdasági fellendülésre nézve. Három alapvető problémát szeretnék megemlíteni. Először is nincs hatásértékelés, semmilyen hatásértékelés nem készült, ami rendkívül meglepő egy intézményi nyilatkozatot tesz arról, hogy kellő tartalékképzésre kerül sor és feltőkésítésre a banki szektoron belül. Ennek csak rendkívül jelentős hatása lehet, és valószínűleg az lesz a hatása, hogy az eszközállomány um, um, szempontjából nagy eladásra kerül sor, ami a banki mérlegekre is kihat majd, és további fizetésképtelenséget eredményezhet, valamint az NPL állomány növelkedését. Új tőke követelményekkel kapcsolatos előírások valószínűleg a bankok hitelezési kapacitására is hatással lesznek, ami a gazdasági fellendülésre lesz negatív hatással, tehát ez egy komoly kockázatot jelenthet a pénzügyi stabilitásra és a gazdaság helyreállására, és mindez úgy történt, hogy semmilyen hatásértékelés nem született. Ami pedig a kezdeményezés kötelező vagy nem kötelező jellegét illeti, az önérvei nem meggyőzőek. Természetesen kötelező érvényű, hiszen egy kvantitatív elvárás, egy szabály, a mechanizmus pedig csak megerősíti azt, hogy ennek a szabálynak a jellege kötelező érvényű lesz, és további felügyeleti mechanizmusokat helyesnek, helyeznek kilátásban. Az, hogy nem lesz automatizmus, nem egy jó jelzés, ugyanis ha valaki eleget tesz a szabályoknak, ezt általában eseti alapon tesszük, tehát igazából nem jó az ön által felvonultatott érv. Az a tény, hogy ez a szabály kötelező érvényű, ez tény, és ráadásul rossz is, mert nem tudjuk, hogy milyen magyarázatok lesznek kiegészítőek, milyen fajta bizonyítékot tartanak majd elfogadhatónak, tehát kötelező érvényű, és ezáltal jogellenes is. Végezetül pedig retroaktív hatású, szemben azzal, amit az LKB e alelnöke Konstanzia úr elmondott, ezek a szabályok a létező hitelekre vonatkoznak, nem pedig csak az új hitelezésre. Ezért egy olyan hitelállományra terjednek ki, amelyet a jövőben majd nem teljesítő hitelnek minősítenek, de itt létező hitelállományjal van dolgunk, tehát a retroaktív hatás megfigyelhető, és egy további problémát jelent a hatályba lépés is, de a fő probléma a retroaktív hatása ennek az ön által ismertetett javaslatnak. Köszönöm szépen! Azzal kezdte, hogy remélhetőleg komolyan vesszük a konzultációt. Most mindig ezt tesszük, és valóban az összes elhangzott észrevételt figyelembe fogjuk venni és ezeket meg fogjuk fontolni. Nem készült hatás tanulmány. Nos, itt új NPL-ekről van szó. Éppen ezért egy kicsit nehéz értékelni azt, ami nem létezik. Nehéz tehát ezeknek a hatását értékeli, értékelni, hogyha a jelenlegi állapotot vesszük figyelembe. Új NPL-ek, amelyek kiosztására mm, egy jó gazdasági helyzetben kerül sor a hitelezés során. Nos, ez az értékelés egy kicsit bonyolult. Az eszközök eladása veszteséget eredményez. Ez, ezek a hitelek működőek, tehát nem eredményeznének veszteséget. Ha idővel nem teljesítő hitellé válnak, az már egy másik helyzetet teremtene, de jelenleg olyan hitelekről beszélünk, amelyek teljességgel jól teljesítenek. Említette, hogy nem sikerült meggyőznöm, illetve a szöveg nem győzi önt meg, nem kötelező érvényű. Hát minden erőfeszítést megteszek majd annak érdekében, hogy a következő szövegváltozat meggyőzőre sikeredjen. Ennyit tudok most önnek mondani. Köszönöm. Danuta Hübner következik. Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdést szeretnék feltenni az SSM felülvizsgálati jelentése kapcsolatban. A bizottság októberi jelentésére vonatkozóan. Ez alapjában véve pozitív, de vannak különböző kérdésekben ajánlások, és ezekre vonatkozna a két kérdésem. Ebben a jelentésben a bizottság megjegyzi, hogy az EKB gyakran különböző módon osztályozza a felügyelt intézményeket. Ha jól értettem, a bizottság jónak tartja, hogy az alkalmazott módszertant átláthatóbbá tegye, és ez az átláthatóság az osztályozási döntéshozatallal is összefügg, illetve azzal, hogy milyen bonyolultak lehetnek ezek a döntések. Azt szeretném tudni, hogy egyetérte ezzel, illetve azzal, hogy ez egy kihívás, és fel tudnám mutatni esetleges megoldásokat. A másik kérdésem szintén az SSM review-val kapcsolatos. Az eljárás érdekelne, az a felügyeleti mechanizmus eljárása az EBÁ-val való kapcsolat. A bizottság e tekintetben is az ajánlásokat, kitér arra, hogy hogyan lehet a következetességet javítani, az esetleges átfedéseket elkerülni, például a koordináció terén. A kérdésem arra vonatkozna, hogy szükségesnek ítélje meg, hogy ebbe az irányba haladjunk, illetve van elképzelés arról, hogy ezt hogyan lehet elérni. A jelentés a Brexit következményeivel is foglalkozik, illetve a Brexit utáni időszakkal, valamint a befektető társaságokkal. Ugyanis valószínűleg kockázatot jelent, hogy ezen befektetési vállalatok a jövőben banki jellegű tevékenységeket folytathatnak, és ez már kapcsolatban van a tőkekövetelményekről szóló rendelettel. A bizottság tudjuk, hogy dolgozik ezen a jelentésen. Ön szükségesnek tartja, hogy kezeljük ezt az esetleges kockázatot, illetve kapcsolatban áll a bizottsággal az ön hatáskörén belül hogyan lehetne véleménye szerint ezt a kockázatot elkerülni. Köszönöm szépen. Ami az osztályozást illeti, illetve a fokozottabb átláthatóságot, teljességgel egyetértek. Véleményem szerint többet kellene tennünk, hogy kifejtsük azt, hogy milyen fajta osztályozást alkalmazunk. Fokozatosan járunk el, lépésről lépésre haladunk Az összes bank tisztában van azzal, hogy a különböző osztályozási értékelésen belül a felügyeleti párbeszédben hol állnak. Ami pedig a nyilvánosságra hozatalt illeti, nos, itt ugye felmerül a bizalmasság kérdése a különböző intézmények vonatkozásában, ez pedig nem teszi számunkra lehetővé, kötelezővé teszi számunkra azt, hogy, köve, hogy körültekintőek legyünk. A felügyelet pedig nem történhet reflektorfényben, tehát egyfajta kényes egyensúlyt kell megtalálnunk. Ugyanakkor a minimum, amit elértünk most, az az, hogy minden bank tudja, hogy melyik kategóriába tartozik. Arra ösztönzöm a bankárokat mindig, hogy tegyék fel a kérdést, ha nem elégedettek a GST-vel, hanem elégedettek azzal, hogy milyen választ kapnak, hozzám fordulhatnak, és azt hiszem, hogy meg tudjuk adni a szükséges választ. Ami a konzisztencia javítását illeti, az EBA összefüggésében. Az EBA egységes szabálykönyvét örvendetesnek tartom, ez egy technikai standardokat tartalmazó iránymutatás. A probléma az, hogy általában nincs egy EBA iránymutatás, és az a tény, hogy nekünk kell döntenünk arról, hogy 19 országra vonatkozóan hogyan járjunk el, úttörő szerepet kell betöltenünk, és Európa számára meg kell hoznunk ezt a döntést. Mondhatjuk azt is, hogy nem felügyelünk egészen addig, amíg az EBA nem dolgoz ki egy iránymutatást, de ezt nem tehetjük meg, tovább kell lépnünk. Mit teszünk tehát annak érdekében, hogy ezeket a kockázatokat enyhítsük. Nos, először is mindig felkérjük, hogy a technikai csoportban az EBA vegyen részt, vegyen részt a standardok kidolgozásának folyamatában. az EBA részt vesz ebben a folyamatban, hiszen itt egy másik európai intézményről van szó, és azt szeretnénk végrehajtani, amit, amit ők kidolgoznak. De itt ugye ott van az első pillér, a második pillér, amikor 19 országra nézve kell egy politikát kidolgozni, akkor úgy tűnik, hogy ez ellehetetleníti az EBA munkáját, de itt nem erről van szó, hiszen tovább kell lépnünk. Ami a befektetési vállalatokat illeti, illetve azt, hogy az euróövezetben, az euróövezetbe kerülnek Londonból, az Egyesült Királyság szabályai lehetővé teszik a PRI számára, hogy döntsenek arról, hogy a nagy rendszer szerű befektető társaságokat bankként értékeljék. Nálunk nincsenek ilyen szabályok. Az Egyesült Királyságban léteznek csak ilyen szabályok. Eddig erre nem is volt szükség, ugyanis London volt az a központ, ahol a nagy amerikai vagy ázsiai befektető bankok központja volt, a többi európai országban inkább csak leányvállalatai működtek a londoni központoknak, illetve a londoni intézményeknek. Most tehát szükségünk lesz arra, ugye két problémával találjuk magunkat szemben. Amennyiben nem változik meg a rendelet, a rendszerszerű intézmények, és itt a jogalkotónak kell döntenie, hogy melyek minősülnek rendszerszerűnek. Ha ezeket nem bankként felügyelik, akkor joghézak keletkezik a felügyeletben, és ehhez jön még az is, hogy töredezetté válik a rendszer, ugyanis a banki, a PRA bankfelügyelő felügyelte őket, és most 19 különböző nemzeti felügyelő hatásköre alá tartoznának, és e tekintetben felmerülhet a szakértelem hiánya is. Köszönöm szépen. Jakob von Weizsäcker következik. Thank you, Chair. Um, um, uh, Madam Nui, I've Köszönöm, eh, elnök úr. Női asszony, eh, két percem van az első, eh, két kérdésem van, az első bailinable debt-re vonatkozik. A senior non-preferred debt az bailinable debt, és a senior debt a szó eredeti értelmében az nagyon alacsonyan van néhány esetben. Nem tudom, hogy az SSM megvizsgálta-e már ezt, hogy ez az adott bank alacsony kockázat szintjére vonatkozik, vagy egy a terminológiából kifolyó probléma ez, amely a különböző adósságkategóriák között el keni a különbségeket, és misselling veszélyéhez vezethet, és ezzel aláshatja a politikai hitelességét a Bailin rezsimnek. A, a CCC, CCP oversight-ra vonatkozik a második kérdésem. E, ezzel kapcsolatban számos e, téma van most mozgásban a házon belül e, a bankok globalitásához kapcsolódik, globális stabilitásához kötődik ez a kérdés. A máltai harmadik legnagyobb bank felülvizsgálata, illetve kifelügyeli, és mindez fenntartható. A Brexit vonatkozásában nem lenne ez jobb, hogyha a jelenlegi ciklusban az egységes felülvizsgálat és az egységes szanálás irányába mozdulnánk el a CCP-k vonatkozásában. Nos, az, hogy a Bélin témára válaszolva, hogy mi bankonként eh, tőle is különbözik, hogy mi a szükséges összeg, de azzal egyetértünk, hogy a beruházók felé bizonyosságot kell nyújtani, és eh, a különböző termékkategóriák közti különbségek elkenése az problémás. A BRD eh, rendelet 19, az irányelvet 19 jogi keretbe ültetnék át, és ez nem lenne hatékony, és ráadásul költséggel is járna, mert a beruházó mindig eh, attól tartana, hogy eh, az európai rendszer a veszélyesebb rendszer, és ennek a negatív eh, elvárásnak lennének hatása is, tehát eh, szerintem bizonyosságot kell adni, tudni kell, hogy mi a liability-nek a, a sorrendje, eh, mi az, ami bailinable, mi az, ami nem. Uh, I would uh, had as well. És uh, szerintem többet kell tenni annak érdekében, hogy a kisker bankok is megértsék, hogy mi az, ami védett, mi az, ami nem. Uh, mert gyakran előfordul az, hogy a, egy élet megtakarításait egy típusú termékbe teszik, független attól, hogy az mennyire biztonságos. Ami a CCP felügyeletet illeti, ezek olyan intézmények, amelyek valóban rendszer szintűek, rendszer fontosságúak, és valójában még kockázatosabbá váltak, mert rájuk csoportosítottunk egy csomó komplex műveletet. Van egy személyes véleményem, ez személyes, az SSM erről nem beszélt. Az amerikai módszer nevezetesen az, hogy a, amikor a CCP rendszer szintű, akkor egyszerűbb őket felügyelni. A jelenlegi helyzetben nagyon sokan vannak a, az asztal körül, az emírnek is egy nagy kollégiuma van. Uh, more complex uh, is complex. As a member of fact, we don't even have a seat in the, those colleges. Uh, és a legutolsóként érkező SSM-nek kapcsolatban ezért volt ennyi fenntartás. Erről most többet nem nagyon tudok mondani, de az egyszerűség az segít. Lehetne az eszma is a felügyelő hatósága a CCP-knek, de akárhogy is van, a lehető legegyszerűbbé kell tenni ezt a feladatot, és ne legyen túl nagy számú, létszámú a kollégium, amely mondjuk egy gyors döntést igénylő súlyos helyzetben dönt. De az SSM-nek a felügyelő testületében erről soha nem volt szó. No. Köszönöm szépen, Fulvio Martusello. Köszönöm, elnök úr. Az a vélemény, amelyet készhez kaptunk tegnap, ahhoz a következtetéshez vezet, hogy az addendum tervezet a mechanizmust annak alapján határozza meg, hogy egy intézmény kötelező jelleggel kell a felügyeleti inspekció alá vennie magát. Amennyiben a felügyeleti várakozások nem elégülnek ki, az negatív elemként értékelődik az értékelési folyamatban a felügyelő szerv részéről, és ez intézkedések végrehajtását tenni, követelné meg. Én értelemben a mechanizmus kötelező hatásokat kelt, és azokkal jár. El tudna magyarázni nekünk, miért mondja továbbra is azt, hogy ez a addendum tervezet miért nem bír kötelező erővel, miközben, mint mondottam az imént, éppen az ellenkezője látszik igaznak. Ami pedig az addendum hatását illeti, a felügyelő hatóság végzette hatásvizsgálatot a felügyeleti várakozások tekintetében, és ha történt ilyen, akkor ez a hatástanulmány miért nem került el az Európai Parlament elé, holott az intézményi közi megállapodás ezt megkövetelné, amint az LKB és az EP közötti megállapodás az egységes felügyeleti hatóság működésére vonatkozóan. Végül pedig az a kötelezettség, hogy az MP-eleket két év után nem garantált elemeket teljes mértékben le kell fedni, és nem hét évre vonatkozik az időszak, nagyon szigorúnak látszik. Meg tudnám magyarázni, mi az érvelés e mögött? Mi ebben a logika? Miért pont két év mellett döntöttek hét év helyett? A hét éves garantált MPL, úgyhogy a hét év nehezen, garant, nehezen magyarázható, meg indokolható. Különösen az arányosság elve mellett nehezen indokolható. Végül pedig Tegnap láttuk, hogy az összes olasz bank, amely a listán szerepel, olyan pénzintézet, melyek az MBL-ek kibocsátását meg kéne oldják, illetve fel kéne függesszék az értékelést. Ezekkel vonatkozóan a lefelé menő mozgások miatt. Ez az értékelés éppen az adendumból származóan értelmezhető így. Ma ön ezt a dokumentumot javítandónak ítélte meg maga is. Nem gondolja úgy, hogy maga az adendum bizonyos szempontból ö, meghamisítja a, a, a piacról alkotott képet. Köszönöm szépen! Hát, ugye, azzal kezdtem, és először elmondom, nyilvánvalóan minden jó hozzászólást figyelembe veszünk. Kivált kép a jó jogi ajánlásokat és tanácsokat a parlamenti jogászok részéről. De még nem volt alkalmam ezeket átrostálni, a dokumentumot nagyon körültekintően fogom elolvasni, ennyit ígérhetek. Hogy miért döntöttünk úgy, ahogy döntöttünk. A két éves időszakra vonatkozóan. Amerikában 180 nap ez a határidő. Tehát nem amilyen a legszigorúbb követelmény a földgolyón. A 7 évet idő kapcsolatban pedig Szerintem ez nagyon hosszú időszak, amit ö, vagyonelemekkel lehet fedni vagy védeni. Sok esetben elvesznek jogi dokumentumok, az eredetiség dokumentum, dokumentumok elveszhetnek 7 év alatt. Tehát a visszatérítés kockázata még nagyobb ilyen hosszú időszakban. És ilyen módon az ára is magasabb ezeknek. Tehát a nem teljesítő kitettségeknek az ára bizony nem lesz nagyon vonzó ilyen hosszú időszak figyelembevételével, és ebből nehézségek származhatnak. Ezek a problémák viszont nem tűnnek el a banknál. A kis gondból nagy lehet, hogyha nem időben kezelik, ezért sem jó a hosszú határidő. Persze, hogy mi aztán a megfelelő időkeret, ez nyilván egy egyensúlyú, egyensúlytárgya lehet, lehet ide is, oda is érvelni, és várjuk az erre vonatkozó meglátásaikat. Köszönöm. Néhány, én is szeretnék néhány tartalmi kommentárral élni. Your... üdvözlöm azt a szándékát, amelyet kifejezett itt miszerint meghallgatja ezeket a felvetéseket, és azt is belátta, hogy javítani lehet, és szükséges a dokumentumon, hogy elkerüljük azokat a zavarokat, amelyek a pill- egyes és a kettes pillér át, esetleges átfedéséből adódnának, és egy bankspecifikus és nem automatikus mechanizmus kerüljön bevezetésre. Ezt is belátta. Például, meg azt is, hogy a Compliance explain mechanizmus nem tűnik megfelelőnek, és akár törlendő. Egy ténylegesen bankokra bontott bankspecifikus módszertanra azért is szükség van, mert, ahogy elhangzott, a piaci bizonytalanságok körében el kell kerüljük azt a helyzetet, hogy nagyon rugalmatlan, frontloaded várakozások keveredjenek a világosság hiányával azt illetően, hogy ezek hogyan értelmezhetőek konkrét portfólió helyzetekben, és ez milyen intézkedéseket követel. Ez mind hozzájárulhat a bizonytalanság növekedéséhez, hiszen való igaz, ahogy mondotta, vil- meg kell tisztítsuk a mérlegeket, ez bizony fájdalmas művelet, és a végén veszteségeket is le kell írni. Hát ebből szól a kipucolása, kitakarítása a mérlegeknek. Ám egyik dolog a veszteség, a másik viszont az érték ér, szükségtelen pusztítása. És olyan piacok, mint az MPL 1-es, amely, mint mindenki látja, messze van a tökéletestől. Itt nem a, a, a kereset és kínálat dominál még mindig, és itt a, az értékek a valóságos piaci érték alatt van, így a vásárló ebből profitálhat. Tehát az érték nem zéró mutatják ezek is. Itt is vannak tehát olyan ügyek, amelyeket egy jobb, bankspecifikus módszertan jobban kezelni tudna. Például a nem teljesítő kitettségek, ugye nagyon széles kategória, tehát itt, itt különféle dolgokat tartalmazhat, aztán a strukturált, strukturális hitel veszteségekkel lehet, hogy nem teljesítő, ám lehet, hogy észszerű. Tehát más és más hitelkategóriák vannak a biztosított és a nem fedezett kategóriában is. Ezeket a különbségeket is figyelembe kell venni. És nagyon nagy körültekintéssel kell a számviteli elvekkel szemben eljárni. Azt is tudjuk, mindenki öt éves phasing időszakot tart korábban, most meg azt mondjuk, hogy egy hármas szakaszban levő eszköznél itt továbbra is az értéket a várható cash flow alapján kell beállítani. Tehát akár nullánál magasabb is lehet. Tehát a phasing innélkül a számviteli elv alapján olyan nagy terheket róhat a végrehajtás, hogy akár 5 év is indokolható. Ezen el kell gondolkozni. Azért annál is inkább, mert nem szabad megakadályoznunk a banki szanálást, a konszolidációt. És legyünk körültekintőek, a, a felügyeleti hatóság és az iparpolitikai tervezés hatásköre között, hiszen piacgazdaságban vagyunk azért az Európai Unióban, nem a Szovjetunióban vagyunk, a piacnak tehát meg kell legyen a saját önmozgása, el kell lássa a feladatát, a felügyelő persze a szabályokat be kell tartassa, lehet, hogy van preferenciája a banki modellek között a szabályozó hatóságnak, de végső soron a piaci erők kell, hogy meghatározzák mindezt. És ezért kell nagyon körültöken alkalmazni a szabályozói hatáskört, hogy hagyjuk a piac működésének kifejlődését. És persze le kell bontsuk azokat az akadályokat, amelyek nem szükségesek, és amelyek a tagállamok között fennállnak, és amelyek a határon átnyúló műveleteket akadályozzák, hiszen ez nagyon fontos dimenziója a diversifikált banki rendszernek, de nem az egyetlen. Thank you, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nos, uh, valóban a felügyelők szeretnék elkerülni azt, hogy szükségtelen veszteségeket kelljen elkönyvelniük a bankoknak. Örülök annak, hogy különbséget teszünk, hiszen éppen ezért folytatjuk ezt az elemzést eseti alapon. Vannak különböző kategóriák a nem teljesítő hitelek körében. Őszintén szólva hozzátenném ehhez még azt is, hogy itt a bankok ezeket nem mindig megfelelően hajtják végre maguk sem, ami további nehézségeket idézhet elő, sőt, ez meglehetősen országspecifikus jellegű. A különböző hitelkategóriák pedig természetesen ugye a lakossági vagy KKV-k számára nyújtott hitelek is ide tartoznak. Bizonyos országokban felfigyeltünk arra, hogy elég jelentős az MPL kitettség vannak olyan személyek, akik tudnának fizetni, de nem látják, hogy miért fizessenek, ha mások sem teszik ezt meg. Úgyhogy az ilyen stratégiai nem teljesítőkkel, nem fizetőkkel kezdjük ezt a problémát. A görögországi program esetében például ők voltak az első címzettek, és a lakossági fogyasztók, akik jelzáloghitelt vettek fel. Az IFRS 9 Nos, erre valóban nagy szükség van, még akkor is, hogyha nehéz feltételeket támaszt hiszen itt bekövetkezett veszteségekről van szó, amelyekre már sor került, és ezekre akkor figyelnek fel, amikor a helyzet romlik, és a tartalék képzésre a legrosszabb pillanatban kerül sor. Aztán ott vannak a betervezett vagy becsült veszteségek, amelyekre a különböző modellekből derül fény, de ez nem jelenti azt, hogy az összes becsült veszteség kiszámítása korrekt. Éppen ezért áttekintjük az euróövezeti bankok által jelenleg alkalmazott számítási modelleket, amelyek alapján felmérik az esetleg bekövetkező veszteségeket. Elképzelhető, hogy az auditorok a különböző számvitali szabályok alapján nem hoznak olyan eredményeket, amelyek megfelelő képzést tesznek lehetővé. Ez nem csak Európában fordul elő, a legtöbb országban. Ugyanakkor lehetőség nyílik arra, hogy azt mondják, igen, ez egy számviteli rendelkezés, ugyanakkor lehetőség nyílik arra is, hogy további prudenciális intézkedéseket hozzanak. Számos országban egyébként ezt már most is megteszik, Európában, hogy melyek azok az országok, például az, amelyik meglehetősen jól átvészelte a válságot. Tehát mindig van lehetőség prudenciális intézkedésekre. Az IFRS 9 végrehajtásával ezek szerepe csökken, ugyanis a az adendum végleges változatában meg kell vizsgálnunk majd, hogy hogyan biztosítsuk, hogy a parlament által hozott döntés hogyan hat majd ki az IFRS 9 illetve a prudenciális részre. Egyfelől ott van ugye a számvételi rész, semmilyen eszköz szempontjából nem lesz kétszeri tartalékképzés, és aztán a prudenciális rész, ami konkrét hitelre vagy portfólióra vonatkozik. És ennek a meg alkotására biztonsági okból kerül sor. És ahogy az elnök is elmondta, juttassák el hozzánk az észrevételeiket, ezeket nagyon komolyan át fogjuk fésülni, megvizsgáljuk őket. Köszönöm szépen, nagyra értékelem ezt, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon élénk, ugyanakkor pozitív és hasznos eszmecsere volt. Köszönöm az elmondottakat, köszönöm azt is, hogy várja a parlamenti képviselők, illetve az egyéb érdekelt felek megjegyzéseit, és azt, hogy fontolóra veszi a véleményünket, a jogi szakvéleményt és együttműködünk majd a szöveg javítása érdekében, hogy remélhetőleg olyan szöveg születik majd a végén, ami egy további eszköz lesz majd a kezünkben, amelyet a hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az MPL állomány csökkenjen, és ezáltal a banki rendszer reziliensebbé váljon. Köszönöm szépen! Hangsúlyozom azt is, ami elhangzott a hatályba lépéssel kapcsolatban. Ez ugyanis a piac számára egy fontos kérdés, a piaci szereplők számára ez fontos, és nagyon észszerűnek tartom azt, hogy a hatályba lépés időpontja esetleg más legyen. Vannak olyan aspektusok, amelyeket javítani kell annak érdekében, hogy a bank specifikus, nem automatikus aspektusok javuljanak, ezt már hangsúlyozta, ezt örömmel konstatáljuk. Köszönöm szépen. So, dear colleagues, we move to uh, bank next. Tisztelt kollégák, áttérünk a következő napi rendi pontra. A banki ágazaton belül folytatjuk a Bankunió 2017. évi éves jelentése. A jelentéstervezetet fogjuk megvitatni. Sander Lunes az előadó, parancsoljon a szó. Thank you, uh, Mr. Chairman. Perhaps it... Köszönöm, elnök úr, hogy áthidaljam Louis asszony és a Bankunió jelentés közötti téma különbséget, ugye utalt az adenóra vonatkozó, irányítás vonatkozó jogi véleményről, ez is fontos vita eleme lesz a Banki Unió jelentésébe illeszkedve a mandátum és az LKB cselekvései, és az, hogy meddig mehetnek azok el, nagyon érdekes és fontos elemét képezik ennek az egész témakörnek. Egyetértek ezzel. És én is nagyon ö, kényes témának tartom ezt, nem is akarom tovább taglalni. Ugyanezt a vitát le lehet folytatni az EKB cselekvéseinek jogosultságáról más témákkal kapcsolatban is. Ám ami a, a, magát a jelentést illeti, ami ma előttünk van, röviden szólnék röviden magáról a jelentésről. Nem akarom a, a, a saját szájam ízeszeré alakítani ezt a jelentést, hanem egy, egy párt, lehetőleg pártatlan keretek között szeretném megfoglalni. Egy semleges jelentésként, ez volt a kiinduló elgondolásom, ezért találnak hogy sok olyan kifejezést a játékban, hogy figyelembe veszi, tekintetbe veszi, és egy kicsit talán itt ott ködös a fogalmazás, inkább egyfajta áttekintés a döntések felett, meg a folyamban belül a munka felett, mint sem konkrét irányszabás. Ez lehet, hogy így van. Ezért várom kollégáim módosítóit, amelyek kicsit felpaprikázzák majd ezt az anyagot. 2017-es banki eseményeknek megfelelően. A struktúra hasonló, mint az elmúlt években, három nagy részre omlik, felügyelet, rezolú, szanálás. Először a felügyeletről hagy szóljak. A tervezet megemlíti azokat a döntéseket, amelyeket LKB hozott egyes banki ügyekben 2017-ben. Az NPL-ek kibocsátása, államadóság, felügyeleti eh, konvergencia, fintek ügyében is. Hát Karavan Iverhuizen asszony munkáját is dicséri. Ennek az eredményessége, aki most egyébként Hollandiában miniszteri tárcát kapott. Aztán a jelentés második része a maga a szanálás. Itt a Banco Populáról is mondunk valamit. Nagyon érdekes lesz ennek a vitája. Általánosan értelemben szerintem abszolút nem kéne elkerüljük a vitát, az ilyen vitákat, mint ezt is tehát a keretet kell majd tesztelni, és a parlamentnek is lesz majd mondandó ezzel kapcsolatban a döntéseket illetően, meg a szanálást illetően is. Az készítést különösen beleértve, és más fontos elemeket. Az utolsó része a jelentésnek pedig a betét biztosítása, mert nagyon közel áll a szívemhez. Az IDIS fájlnak én voltam a jelentéstevője, a DGSD vonatkozó tárgyalások még folyamatban vannak, szélesebb értelemben is azt javasolnám, hogy Hübner asszony munkáját kövessük nyomon ezzel a tekintetben, és ezt a Lange asszony az Edisze vonatkozó tárgyalásait, illetve az Edisze jelentésben foglaltakat és talán érzékelték, hogy vannak, láttak, hogy vannak bizonyos tényszerű hibák, adathibák a jelentésben, ezeket a számadatokat frissíteni kell frissebb adatokra, de ezek nem igazán eh, tartalmi kérdések, hanem formaiak. Figyelembe veszük persze majd ezeket, és, és várom kommentárokat. Thank you very much. Köszönöm. Danuta Hübner az LPP árnyékelődő jönni a szó. Sajnos nem halljuk ezt a mikrofont. oh, direction. So if you want, I move somewhere else, or I can. Üljek esetleg máshova? Kérdezi a képviselőasszony. So let's hope this <laughs> will make me heard. Remélem, hogy ez a mikrofon már működni fog. Lunes úr úgy döntött, hogy követi a Roberta, illetve az én jelentésemnek a szerkezetét, ami azt gondolom, hogy jó, mert konzekvensek maradunk, a cél pedig ugyanaz marad, a bankunió működésének javítása, tehát a fő pontok azok mindenki számára ismertek, és ráadásul repetitívek a tavalyi évből átmentve, e, de az sem meglepő, hogy az egyes képviselők között eltérő álláspontok is e, találhatók, tehát én e, erre tekintettel is várom a megbeszéléseket. Idén a korábbi tradicionális témákhoz képest most először értékelést adhatunk az első szanálási esetekről is, és ez a bizottság ebből is következtetéseket vonhat le a bankunió működésére vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy milyen javításokat kell elérni. Én szeretném, hogyha a bankfelügyeleti kérdések nagyobb súlya lennének a jelentésbe, különösen az SSM működése, és a mai nap után tudjuk, hogy meg kell vizsgálni az októberi bizottsági jelentést, mert eh, ott van egy részletes értékelés eh, arról, hogy mi történt a mai napig, és noha egy pozitív kicsengésű jelentésről van szó, jelentésről van szó nagyon sok a konkrét részletes ajánlás is, amelyek javíthatják a rendszert, és én azt is remélem, hogy sikerül megtartani azt a szellemiséget, amely mentén jó fókuszú maradhat a szöveg, és ki lehet belőle tenni azokat a eh, részeket, amelyeknek nincs, nincs sok köze a bankfelügyelethez. Eh, és eh, a másik fontos tétel, amiben egyetértek Ronesszel, hogy a folyamatban lévő ügyekről nem ebben a szövegben kell dönteni, itt most az Ediszre gondolok konkrétan. Én úgy javasolnám, hogy a, azt javasolnám, hogy a más témákkal kapcsolatban folyamatban levő ügyeket ne kommentáljuk részletesen ebben a jelentésben. Az én megközelítésem néhány közelmúltbeli eseménnyel kapcsolatban az lenne, hogy a jövőre nézve próbáljunk levonni következtetéseket, tehát általános tanulságokat vonjunk le a tavalyi év eh, fejleményeivel, és harmonizálni kell a, az insolvenci szabályokat, eh, eh, illetve az állami támogatással kapcsolatos közleményt, ráadásul jobb együttműködésre van szükség a különböző felügyeleti szervek között, de azt remélem, hogy a tavalyi tapasztalatokból sikerül majd tanulságot levonni. És aztán ott van ez a kérdés, ami még mindig nem eldöntött, nevezetesen a bankunióból még hiányoznak részek, és nekünk arra is oda kell figyelni, hogy ami már működik, az még jobb legyen. Eh, itt van egy sürgetőség, mert a bankuniót minél előbb fel kell építeni teljesen, egy kiegyensúlyozott jelentésre van szükség, és nem szabad erre tenni attól, hogy a pozitívumokra is rámutassunk. Itt egy nagyon komoly EMU reform lépésről van szó. Thank you. Uh, Mari Delvaux. Uh, Mari Delvaux következik. Köszönöm, uh, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek a jelentést, illetve azt is, amit itt most elmondott. Én azt gondolom, hogy ez a konstruktív hozzáállás a jelentés készítésénél még hasznos lesz. Két bevezető megjegyzésem lenne először is üdvözlöm azt a kontinuitást, ami a 2015-ös, 16-os jelentéshez képest megmutatkozik, mert alapvetően ugye oda kell figyelni, hogy a korábbi évek ajánlásai teljesültek-e, meg kell nézni, hogy van-e fejlődés vagy nincs fejlődés, mik a kihívások, éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes ez a három, érdemes megtartani ezt a három fejezetes szerkezetet, ami olvashatóbbá teszi a jelentés. És aztán ott vannak azok a konkrét konkrét e, események, amelyek a múlt évben bekövetkeztek, e, és meg kell nézni, hogy ezeket az eseményeket megfelelő módon kezelték-e, vagy e, olyan módon, ahogy ezt a jogalkotó szerette volna. És akkor most a konkrétumokról a meglepetésemnek a hangot a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban, amiket nagyon negatívnak tartok, ahhoz, hogy hitelesek legyünk, a haladásra is elő rá kell mutatni, még ha nem is vagyunk elégedettek a haladás ütemével. Ami a felügyeletről szóló fejezetet illeti, fontos lenne kiegyensúlyozni, és más dolgokat is oda felvenni, például az irányítás működése és javítása, a GST működése, a hatóságok közti kapcsolat, illetve a cyber security, fintek, eh, makroprudenciális eh, tételek, eh, nyilván minden nem zsúfolható bele abba a modellbe, ami, amit követünk, ami a következő fejezetet illeti, a bankszanálás, annak az menete, az bank értéke a szanálás előtt és után, az eljárással kapcsolatban is írhatnánk többet, a hatóságok közti kommunikációról, a nemzeti hatósági közti kommunikációról, vagy az Európán belüli kommunikációról más tagállamokkal, hogyha egy bank problémája kihatással van más bankok teljesítményére más tagállamokban. Eh, amennyiben eh, a szanálás megtörténik, meg kell nézni, hogy eh, kívánt vagy nem kívánt hatása van-e az adott tagállam bankstruktúrájára, és nyilván nem akarok most egyes esetekből elhamarkodott következtetéseket levonni, de a Banco Populár vonatkozásában érdemesebb lenne egy, egy jobban beletekinteni e, abba, abba az együgybe. E, ami pedig az Edis illeti, egyelőre nincs ilyen betétbiztosítás, és nincs kész ez a rendszer. Vannak e, hiányzó részek, már pedig ez egy pillére a bankuniónak. Éppen ezért, amit a tavaly mondtunk, Eh, az, hogy hogyan kell kompromisszumot találni eh, a dossziékkal kapcsolatban, eh, illetve a különböző kollégák szaktudás. Örülök tehát az együttműködésnek, és remélem, hogy ez gyümölcsöző lesz, hogy hasznos legyen a jelentés. Thank you. Köszönöm. Tremóza képviselő az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. Thierry Cornier nevében szeretnék hozzászólni, ma nem tudott eljönni, és Cornier úr úgy gondolja, hogy ez a jelentés tervezet, amelyet kollégánk Sander Lunes készített, egy jó kiinduló pont, és úgy véli, hogy ezt a jelentést gazdagíthatják további hozzászólások. Úgy véli, hogy a jelentés explicit módon ismerje el azt, hogy milyen fontos szerepe lehet a bankuniónak. Nyitott abban a tekintetben, hogy meg kellene vitatni azt, hogy milyen módon lehet javítani ezen, ugyanakkor egyértelműbb üzenetet kellene véleménye szerint az Európai Parlamentnek megfogalmaznia, és úgy véli, hogy a banki unió az Európai Monetáris Unió egyik fontos pillére. Kornier képviselő támogatja a harmadik pillért, a közös betétbiztosítási rendszert, és ebben a kontextusban az EDIS számára bizalomra és kondicionalitásra van szükség. A 8-as, 9-es és 10-es bekezdés kapcsán aggájait szeretné jelezni. Remélhetőleg ezeket az egyeztetés során még tisztázni lehet, és Kornié úr végül úgy véli, hogy ahhoz, hogy az MPL problémát kezeljük, ez nem pusztán egy nemzeti probléma, és nem pusztán nemzeti problémaként kell tekintenünk, ezért európai szintű megoldásra van szükség. Végezetül örömmel fogadja azt a hangsúlyt, amelyet megfogalmaz a jelentés a jobb kommunikáció és átláthatóság érdekében, és a kiberbiztonságra, valamint a Brexitre vonatkozva is szükséges volna néhány hivatkozást beilleszteni ebbe a jelentésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viegas urat nem látom, Urtasszun képviselőt sem, de Valli urat látom, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jelentésért. Az álláspontunk, a politikai álláspontunk sajnos eltér az, állás, az előadó nézetétől. Nem igazán osztjuk az ön nézetét, és az MPL-ekkel kapcsolatos aggályainkat már kifejeztük. Az egységes felügyeleti mechanizmusa kapcsolatban a véleményünk az, hogy a nagyító úgy tűnik, hogy kizárólag az MPL-ekre helyeződik, ugyanakkor azt is figyelembe kellene vennünk, hogy a produktív gazdaságnak hogyan e, tudnának a bankok több hitelt nyújtani. A második és harmadik szintű eszközöket is figyelembe kell vennünk, az a nem likvid e, e, eszközöket, ahogyan ezt a meghallgatás során is elmondtuk, mindezt figyelembe kell vennünk, ugyanis itt gyakran spekulatív pozíciókról van szó, és a piacok értékelik ezt, az árak volatilisak, ugyanakkor ezen nem likvid eszközök, amelyeket a nem szabályozott piacokon, amelyekkel a nem szabályozott piacokon kereskednek, veszélyesek lehetnek a bankokra nézve, így a hagyományos banki rendszert is tönkretehetjük akár. Ezzel pedig gyakorlatilag a legspekulatívabb bankok kezére játszunk. Ez egy olyan probléma, amely a gazdasági cikluson belül több problémát vethet még fel. Úgy vélem, hogy ez nem kapott elég figyelmet a jelentésben, de talán valamilyen fajta kompromisszumot ki tudunk dolgozni, például a nyelvezet szintjén. Ami pedig az addendumot illeti, azok alapján, amit a jogi szolgálat mondott, örülnék annak, hogyha ez a jelentés hozzájárulna az LKB e felügyeleti rendszerének átdolgozásához, és az Európai Parlament, valamint a tanács szerepét jobban hangsúlyozná. Ami pedig a mentő csomagokat, illetve a szanálást illeti, ellenezzük ezt a rendszert, ugyanis egy lényeges lépésre nem került sor a banki unióban, nevezetesen a külön választásra, az elkülönítésre. Van egy egyetemes banki rendszer, olyan bankokról van szó, amelyek pénzügyi tevékenységeket folytatnak, kockázatos tevékenységeket, amelyek problémát idézhetnek elő, és ki az, aki a végén ennek az árát megfizeti, az adófizetők, ahogyan azt a múltban is tapasztaltuk már. Végül az adófizetők kényszerülnek arra, hogy megmentsék a bankokat. A bankok pedig gyakran masszív pénzügyi kockázatoknak teszik ki magukat, ezt a fajta tevékenységet el kellene különítenünk azon részektől, amelyek a fogyasztókkal kapcsolatosak. Ami pedig az állami támogatást illeti, úgy gondolom, hogy a tagállamok között a helyzet nem egyenlő. Közpénzek milliárdjait öntik a banki rendszerbe, olyan helyzetek megoldása érdekében, mint az MPL probléma, és itt a körülmények, a feltételek egyáltalán nem egyértelműek. Például elég, ha megnézzük azt, hogy 2011-ben a francia, német vagy holland pénzügyi rendszerbe hány millió eurót öntöttek szemben azzal, ami Olaszországban történt. Még akkor is, hogyha az olasz rendszer átláthatóbb volt. Tehát egyfajta aszimetria figyelhető itt meg. Ami pedig a harmadik pillért, a bankuniót illeti, kellő védelmet kell kialakítanunk a megtakarítók számára. Ha a kockázat valós megosztására sor kerülne, a helyzet sokkal jobb lenne. Ha meglégy, megnézzük a különböző országok alkotmányát, például Olaszország esetében, és gondolom, hogy más országokban hasonló a helyzet, a fogyasztók megtakarításait védelemben kell részesíteni, hogy megelőzzük a válságokat. A betétek, betéteseket védenünk kell, hogy nehogy az egész banki rendszerre kiterjedjen a probléma. Szeretnék együttműködni az előadóval, hogy bizonyos észrevételeinket beépítse a jelentésbe, bár tudom, hogy ezek megoldása nem mindig lesz egyszerű, de köszönöm. Thank you. Köszönöm. Anna, az ENF nevében Anna Mansur. Köszönöm szépen, elnök úr. Kaprozi asszonyt helyettesítem, aki kimentette magát. A, üdvözlők azt a rendszert, amely késedelmek után végre működik. Az ENF és jelezte, jelölt jelentéstevőt a szakbizottság körében, ám Pervanás Perez asszony a néppárt együttműködve kizárta ezt a lehetőséget. Ugyanakkor, ha a mechanizmus nem jól működik, ugye ahogy Lones úr jelentése is megfogalmazza, ugye azt mondta, hogy nem akar pártos lenni, mondta a, a szerző, de hát sajnos bizony ez pártos anyag, meg kell alapítsam sajnálatosan. Nagyon sok üdvözlendő van benne, nagyon sokat mondja az, hogy welcomes, üdvözlöm, de nagyon kevés dolgot sajnál, vagy ítél el. Volt a delegált jogi aktusok révén működő bizottság tekintetében többet várnánk egy ilyen szövegtől, több bírálatot. Aztán van néhány dolgot meg is neveznék ezzel összefüggésben. Például elfogadja az EKB, a Banco Popular Espanyollal kapcsolatos intézkedései. Takes notes, mondja angolul a szöveg. Hát, itt azért kéne többet mondani erről, mint sem, hogy pusztán tudomásul vesszük, hogy Nui asszony is beszélt erről a, a közérdekről, az olasz bankokról, a Banco Popularról, a Veneto Banco és a többit sorolhatnám. Ott az olasz állami támogatással segítették ki ezeket, és anélkül, hogy megvizsgálták volna az állami támogatás hatását, és hogy a közérdekre milyen hatással volt ez. Itt a, tehát itt egyfajta paradoxon adódik nyilvánvalóan a két eset összevetésével, amelyről nem szól a jelentés. Aztán tudomásul veszi az LKB erőfeszítéseit az az előzetes, vagy a, a, a óvatossági tőkésítéssel kapcsolatban. Október 2020. október a, a tőzsdén való jegyzésével ennek a banknak az olasz adófizető jelentős összegeket vesztett el ebben az esetben. Erről ezzel is foglalkozni kell. Az olasz állam számára milliárd, euró, milliárdos veszteségeket jelentett ez. A felügyeleti mechanizmus sem Olaszországban, sem az Európai Unióban nem ö, reagált a nem teljesítő hitelek hatásaira ebben az esetben. A Höckmark jelentés a, és rámutatott, és a parlament több alkalommal felhívott arra, hogy Európa megadást kell találni a nem teljesítő hitelekre, Lónes úr flamand pártja is beszéltek erről, ám az nem elfogadható, hogy a jelentéstevő pusztán egy európai megoldás szükségességről beszél ezzel kapcsolatban. Holott a, a tagállam és a bankok, a bank maga kellett, hogy önfekvő felelősséget viselje, és a Hökmark jelentésben szereplő európai ö, megoldás másodlagos felelősséget vállalhat csak. Aztán végül két dolog, az euró kötvények ügye, ugye itt megint a szöveg tudomásul veszi, hát mindig újra és újra ezt ismételgeti, szajkolja, a bizottság folyamatban levő munkáját. A Sovereign Bond Backed Securities tárgyában, amely inkább talán több szkepticizmust kívánna meg ahogy a konzervatív jelentéstevő fogalmazott, ez egy csúszós lejtő a fiskális szolidaritás felé az Európai Unióba, ki tudja, hol a vége. Ennek az államháztatási szolidaritási követelménynek EU kritikus körökben bizony ezt nagyon veszélyesnek látják. És talán több szkepszist várhatnánk el az EDIS kapcsán a betétvédelme minden EU állampolgár számára közös aggály. Hát itt lehetnék egy kicsit, lehetne keményebben fogalmazni. Többet vártunk volna ettől a jelentéstől, e tekintetben is a kockázatok, a rendszerben elő kockázatokat jobban ki kéne emelni. Tehát a banki unióról nem lehet ilyen ennyire általánosabban mozgó és ennyire kevés eukritikus anyagot írni szerintem. Thank you very much. Köszönöm. És most Coburn úr. Ah. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Noi asszony azt mondta, hogy a gazdaság jól áll. Hát én ebben nem vagyok annyira bizonyos. Több éve dolgozom az értéktősdén, a futures piacokon. Sokszor, amikor jól festenek a dolgok, épp az ellenkezője igaz, és rossz a helyzet. Ami aggaszt engem, hogy a mindenkire ugyanazt egyenpolitikát akarják ráhúzni. Ez egy alapvető és lényegi problémája az EU-nak, és egyik oka annak, hogy a Nagy-Britannia kilépett nem lehet mindenkire ráhúzni ugyanazt a méretet, és ennek bizony előrelátható hatásai, akár katasztrofális domino hatása is lehet. Ha egy elbukik, akkor mind elbukik ez a politika alkalmazásánál. A nem jó testő hitelek esetében úgy tűnik nincs semmi hatástanulmány erről, ami rendkívül agályos szerintem olyan rendszerkockázatot jelent ez az EU bankok számára és a gazdaságok számára, amely súlyos aggát jelent, ezt akarom itt megjelenteni. Thank you. Uh, I don't see that. Köszönöm, mások úgy látom, hogy nem jelentkeznek. Lunes úr. Köszönöm uh, minden, köszönök minden javaslatot, uh, és várom a módosítókat uh, saját magam is be fogok nyújtani néhány módosítót azzal kapcsolatban, hogy hogyan is áll ez a vita. Válaszolnék holland kollégának, aki azt mondja, hogy nem ő írja a jelentést, de én erre azt mondom, hogy benyújthat módosítókat természetesen, és meg fogom vizsgálni azokat a módosítókat, és remélem, hogy a az ENF frakció is élénken hozzájárul ez. Látjuk, hogy bizonyos kérdésekben sikeresek, legalábbis az üres szék politikájának megvalósításában, minden esetre várjuk a módosítókat. Köszönöm. So the timetable is... Köszönöm. A menetrend a következő. Módosítók benyújtásának határideje november 22. A módosítók megvizsgálása az december 7-én lesz. A szavazás a bizottságban január 24-én, 25-én lesz, és a februári második plenáris célozzuk meg. Köszönöm a raportőrnek. És jön. És nem csak a raportőrnek, hanem az összes árnyék előadónak, meg, akik felszólaltak mindenkinek. Most az éves jelentés a versenypolitikáról következik. Tremóza úr, a jelentéstevő öné a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, kedves bizottsági tisztviselők. Most másodszor vagyok én a raportőre a versenypolitikáról szóló jelentésnek, és ezen kívül többször voltam a frakció márnyék előadója, tehát szívemhez közen áll ez a jelentés nagy lehetőséget, jó lehetőséget ad arra, hogy egy jó vitát tartsunk fontos témákban. Én tökéletesen tudatában vagyok annak, hogy ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és nem pedig jogalkotási ezért is azt gondolom, hogy a legjobb üzenet, amit a bizottság felé és a polgárok felé küldhetünk, az az, hogy a legnagyobb többséggel fogadjunk el egy ilyen jelentést a plenárison. Ezért is leszek rendkívül pragmatikus és rugalmas. És próbálom meg a lehető legnagyobb demokratikus felhatalmazást megkapni, illetve kialakítani a lehető legszélesebb konszenzust a házban és csak néhány dologra szeretnénk koncentrálni, amely dolgokat viszont nagyon határozottan a bizottság figyelmébe ajánlunk a következő évre. Az első eszmecsere során én mindössze csak ki akarok emelni néhány pontot, ami már szerepel a jelentésben, és önök nyilván ehhez hozzászólhatnak, és ahogy korábban is, most is ebben a jelentésben arra hívom fel a bizottságot, hogy csoportosítson át megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat a versenypolitikai főigazgatóság számára, mert ahogy önök is tudják, a versenypolitikai főigazgatóság hadban áll eh, különböző nagy multikkal, és tudjuk azt, hogy eh, eh, high-tech szakértőkre és egyéb szakértőkre van szüksége a digitális gazdasági szereplők elleni fellépéshez, tehát nagyon komoly szaktudású emberekre van szükség. úgy gondolom, hogy a bizottság eh, arra is oda kell, hogy figyeljen, hogy a nemzeti versenyhatóságok szintén rendelkeznek a különböző, rendelkezzenek a különböző emberi és pénzügyi erőforrásokkal, mert ez a garanciája az ő függetlenségüknek, ami egy fontos eh, tennivaló, annak biztosítása, mert ha nem semlegesek, akkor a hiába végzünk jó munkát európai szinten, nemzeti szinten ez nem fog mutatkozni. Ami az adózás tisztességességét illeti, én egyébként támogatom az adó versenyt, ugyanakkor úgy gondolom, hogy minden szereplőnek megfelelő módon és szinten kell adóznia. Ezért is kell a bizottság, ezért is kell megnéznünk a bizottság vizsgálatai anyagait, és különösen itt most az, az Amazon eh, Luxemburg ügyére eh, gondolok, és ezt konkrétan idéztem is a jelentésben. Eh, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy az adópolitika alapvetően nemzeti hatáskör, de mégis nekünk is foglalkozni kell ezzel, mert a polgárok tőlünk is megkérdezik. Ami a Google-t illeti, ott van egy tény, van egy bizottsági határozat, a Google árösszehasonlító szolgáltatását jogsértőnek ítélték, és a cég most kötelező, kütele, különböző kötelezettségeket kell, hogy teljesítsen és felhívtam a bizottságot arra, hogy más ágazatokban is lépjen fel, például a helyi eh, kereséseknél, ahol a Google eh, szerintünk az általános és speciális keresőszolgáltatásoknál is visszaél a jogköreivel, a piaci súlyával. Eh, és végezetül én azt szeretném, hogyha ebbe a házba ellátogatna a bizottság képviselője, és a Google vezérigazgatója, hogy részt vegyenek az Econ és Imco közös nyilvános meghallgatásán. Nagyon jó lenne, egy nagyon érdekes vitának, eh, vita lenne ez, hogyha mind a ketten itt lennének, és nyilván nagy érdeklődést váltanak ki a polgárok körében is. Nagyon jó lenne, hogyha itt a brüsszeli parlamentbe eljönnének és válaszolnának a kérdésünkre, és átláthatóbbá tennék ezeket az eseményeket. Nagyon komoly eh, bírságokról van szó, eh, és eh, megint csak egy nagyon határozott üzenetet küldhetnénk akkor, hogyha a kollégák mellé állnának, és azt mondanák, hogy jó ötlet lenne egy vita a bizottság és a Google között. Ami a légiközlekedést illeti, azt gondolom, hogy ott is egységesen kell kezelni az állami támogatási szabályokat. Az Alitalia és az Air Berlin vonatkozásában láttunk problémákat a közelmúltban. Ezeket meg kéne vitatni, és ezt a lehetőséget megnézni. Emellett a 868 per 2004-es rendelet, a tisztességes verseny megőrzéséről szóló rendelet megvalósítását is eh, szeretném látni. Eh, kölcsönösség biztosítása, tisztességes gyakorlatok. Eh, én úgy gondolom, hogy mindez hozzájárul az átláthatóság ajárul, hozzájárul az egyenlő versenyfeltételek garantálásához. Végezetül a jelentésben azt is írom, hogy amikor infrastruktúra készül eh, EU pénzekből, akkor legyen egy EU költséghaszonelemzés, mielőtt engedélyt kapnak ezek a beruházások. És eh, szeretném, hogyha a bizottság eh, egy listát készítene a szellemrepülőterekről, voltak ugyanis EU-s anyagok, amelyek eh, beszéltek ilyen repülőterekről. Jó lenne egy lista ezekről a repülőterekről, amelyek nem eléggé kihasználtak. És aztán agrárium eh, élelmiszeripar. Érdemes lenne a bizottságot felhívni arra, hogy eh, a verseny hiánya az élelmiszerellátási láncban milyen hatással lehet az árakra, az egyes tagállamokban, és hogy milyen hatással van mindez a mezőgazdasági termelés életképességére. Gyakorlatilag erről szól a jelentés, és ezek a fő pontjai, és én örömmel várom mindenkinek az észrevételét. Köszönöm. Most pedig az EPP részéről megadom a szót az árnyék előadónak, Stoloján úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Mit is mondhatnék? Ha megnézzük az Európai Bizottság munkáját a versenypolitika területén, annyit mondhatunk habozás nélkül, hogy kiváló munka. És talán ez évben az éves versenypolitika jelentés sokkal rövidebb lehetne más évekkel összevetve. Szerintem a jelentéstevő jó munkát végzett. Azt is értékelem, hogy utal a jelentésben, utalásokat tesz arra, hogy támogatni kell a bizottság függetlenségét és a nemzeti hatóságokét a versenypolitika területében. Ezt csak akkor lehet azonban megtenni, hogy jelentős is rámutat, hogyha megfelelő emberi forrásokat és pénzügyi forrásokat állítanak rendelkezésére ezeknek a hatóságoknak igényeik szerint. Azt is nagyra értékelem, hogy rendszeresen kapcsolatot tartanak a biztosokkal, akik a versenypolitikával foglalkoznak, vagy érintettek, és az ECON és az Európai Parlament általában tartja ezt a kapcsolatot. Aztán az is szerintem jó dolog, hogy a mélységi elemzése és vizsgálata a verseny ellenes gyakorlatoknak azon adóelőnyöket illetően, amelyek fennállnak, figyelembe kell vegyük, hogy az állam támogatási feltételek az adókedvezményekre is épp úgy vonatkoznak, mint más milyen egyéb állami támogatásra, és hasonló képpen vissza kell vonatni a jogosulatlan állami támogatásokat. Az Európai Bizottság képviselőjével kapcsolatban ugye az első téma, amit, amit a jelentős területből kiemelhetünk, az, hogy a jelentésben cigidőket jelölnek meg a tröszt ellenes vizsgálatokra vonatkozóan. Ahogy a formális intézkedések esetében is. Én azonban azt szeretném, hogy a bizottság, Európai Bizottság jelentésében ez is szerepelne az a követelmény, amit a jelentéstevő fogalmaz meg a jelentésében. Van aztán egy javaslat az Európai Bizottságnak címezve a jelentésben, miszerint egy tanulmányt kéne elkészíteni a banki koncentrációt vizsgálva, amely a pénzügyi válság után alakult ki. Talán jó ötlet lehet, ám azt el kell mondanom, hogy a helyzet más és más a tagállamokban. Például a hazámban, Romániában túl sok bank van, túl sok a bank, és a koncentráció folyamata, az összeolvadások, felvásárlások folyamata most folyamatban van. Egyes tagállamainkban a banki koncentráció viszont jó dolog. Tehát a banki koncentráció folyamata mindemellett a versenyhatóság kezében van, és ellenőrzés alatt ezekben az államokban. Az Európai Bizottság eh, kell reagáljon tehát erre a javaslatra. Van aztán még ügy az Európai Bizottság munkájához kapcsolódóan. Tudni, az átláthatóság ügyében. Van egy kötelező most már kötelező elem, miszerint minden egyes segély állami támogatás kiadásakor, amely meghaladja a film eurós összeget, fennáll egy kötelezettség az adott tagállamban arra, hogy ezt átláthatóvá tegye. Magyarán publikálja, tegye nyilvánosságá ezt az állami támogatást. Nem az a kérdésem, hogy ezt a félmillió eurós plafont emeljük föl, de lehet, hogy gazdag országokban ez nem túl magas. Ám más országokban, ahol ez nagy pénznek számít, tagállamokban, talán egy alacsonyabb plafonérték jobb lenne. Az utolsó gondolat, amire nem az Európai Bizottság figyelmét, az az, hogy a bizottság el megállította a Deutsche Bank és a London Stock Exchange összeolvadására vonatkozó tervet. Vajon ez a blokkoló döntés a Brexit előtt hozott döntés? Nekre van-e valamilyen hatása erre a döntésre, a Brexit megtörténtének? Tehát a Brexit után vajon nem gondolja ezt az Európai Bizottság azt, hogy ez, vajon úgy gondolja, hogy az összealvadás leállítása valóban helyén való döntése, megakadályozva a két cég egyesülését. Köszönöm szépen azt, hogy a frakció nevében Alfred Sand. Köszönöm, akkor azzal kezdem, hogy gratulálok Tremózó úrnak a jelentéstervezetéért. Nagyon jól koncentrált, jó, jó témaválasztással íródott. Lehet persze javítani itt ott szakpolitikai keretként, bár alapvetően egyetértek. Azzal is, hogy túl liberális néhány gondolata a dokumentumnak, különösen az állami támogatások ügyében. Többször elhangzott az, hogy nem lehet mindenkire ugyanazt ráhúzni azt a méretet. Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy az állami beavatkozás sokszor szükséges sok forgatókönyvben például a szolgáltat, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtása túlmutat a, a, a pusztán gazdasági érdekű kereteken, és az energia e, tekinteti, energetika és a infrastruktúra tekintetében nem lehet a, eltekinteni az állami támogatásoktól, különösen mostani időszakban Európában, amikor nagyon fontos politikai, gazdasági átalakulásban vannak tagállamok, tisztább és földgolyóbarátabb energiarendszerek és rendszerek irányába vagyunk átalakulóban. A közlekedés nem a, a légitársaságnak nyújtott állami támogatások, ahogy a tervezet rámutat, kiegyensúlyozatlan. A fapados járatok kapnak más típusú állami támogatásokat is, amelyeket a hagyományos zászlós hajó légitársaságok nem kapnak. És a perifális és nem kifizetődő területekre is kell, hogy repetessenek a nemzeti légitárságok, és így nem tudnak versenyezni azokkal a fapadosokkal, amelyek ráadásul a munkavállalóikat gyenge körülmények között dolgoztatják. És ez egy méltánytalan versenyhelyzet. Európa nagy légitárságai, nemzeti légitárságai sokszor más nem EU légitárságokkal is kell, hogy még ezen túl versenyezzenek. Ugyanez igaz arra, hogy a tervezet felhívja, hogy a közlekedések és a közkikötők nyíljanak meg, meg a hálózatok a verseny előtt. Szerintem ezek a területek nagyon gyakran létfontosságúak egy-egy régió versenyképességének fenntartásában, különösen a szigetek és a periférikus régiók vonatkozásában igaz ez az EU-ban. Nem engedhetjük meg ezeket az alapvető gazdasági elemeket, hogy csak pusztán a piac kényének kedvének kitéve legyenek. A nemzeti ö, versenyhatóságok tekintetében üdvözöljük a jelentéstevő módszertanát, ám hangsúlyozzuk, hogy a szubszeretes elvét mindig szigorúan követni kell. A digitális agendában a Google ö, került a reflektorfénybe, és ha egy-egy cégre koncentrálunk csak, az sokszor félreviszi a dolgokat. De néha van értelme a digitális térben, mert ha nem így teszünk, akkor olyan, mintha nem látnánk az elefántot a sötétben, a szobában. Ám körültekintően kell eldöntsük, hogy beavatkozunk-e vagy sem, ebben nagyon kényes piaci területre, hiszen az innováció Európában támogatást érdemel, abban egyetértek, hogy némi idő kell ahhoz, hogy megfelelő döntések szülesenek, Ám ha túlhosszúig tart ez, akkor ez olyan bizonytalanságot okoz, amely a piaci szereplőknek és a fogyasztóknak is árt. Aztán egy nagyon fontos és újra visszatérő ügy szerepel a jelentésben is, hogy megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat kell a DJ Competition-re alokálni, hiszen egy nagyobb munkaterhe ennek az Európai Bizottsági részlegnek. Tremózó úr is rámutatott erre, ám igaz, ez a digitális gazdaság ágazatára is, a vonatkozó DJ-nek is jó szakértőkre, mérnökökre van szüksége, és ez a főgazdaságok kompetenciának felosztását kell követje. A, bizottságot, a bizottság nem lehet egyszerre ö, bíró és ö, ö, esküdszék is, tehát különbséget kell tenni azok között, akik szabályokat írnak, és akik végrehajtatják ezeket a szabályokat. Aztán üdvözlöm azt, hogy mélységi elemzést követel a jelentés arról, hogy az élelmiszerbeszállítói láncban a verseny hiánya hatással van az árakra és általában a mezőgazdasági termelők megélhetésére. Ezt meg kell vizsgáljuk különösen a kis gazdák esetében, akik egyre inkább kipusztuló fajt jelentenek a mezőgazdasági gazdálkodók között. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Sander Lunds következik. Thank you, uh, Mr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék uh, Ramon Tremosa barátunknak köszönetet mondani. Várom már az egyeztetést ebben a kérdésben. Tudom, hogy, a, hogy Katalónia népe védi a szólásszabadságot minden esetben, még a verseny politika szempontjából is a régiók között, a régi és az új tagállamok között, tehát várom már önnel a párbeszédet. Ramon, ami pedig ezt a konkrét anyagot illeti, Szeretnék arra szorítkozni, hogy néhány megjegyzést tegyek. Adózás. Úgy gondolom, hogy az adózás a tagállamok szuverén joga, remélhetőleg a jövőben ez egyre több régiót és tagállamot is megillet majd, és ebben az összefüggésben szeretném azt javasolni az előadónak, hogy a versenyre összpontosítson, és ne menjen annyira az adózási kérdések részleteibe, de ebben az összefüggésben egyetértek azzal, hogy az antikompetitív fiskális állami támogatásokat kerülnünk kell, amennyiben szeretnénk az egyenlő feltételeket megőrizni. Másodszorban úgy gondolom, hogy a parlamentnek beleszólási jogot kellene biztosítani az általános szakpolitikai kérdésekbe a versenypolitika szempontjából, tartózkodnunk kellene attól, hogy konkrét esetekben ítélkezzünk, ezért ugyanis szeretnénk a politikai főigazgatóság függetlenségét biztosítani, ezért szerintem körültekintőnek kell lennünk, amikor újjal mutogatunk egyes vállalatokra. Tudjuk, hogy a Google-lel kapcsolatban melyek az aggályok, megszámoltam, azt hiszem, hogy kilenc alkalommal említette a Google-t a jelentésben, úgyhogy erről még beszélnünk kell. A harmadik megjegyzésem tekintettel arra, hogy milyen fontos a DG Competition működése, a belső piac működése szempontjából. Ez egy hagyományosan fontos felvetés számunkra. Éppen ezért a bizottsági forrásokat át kellene csoportosítanunk ezen főigazgatóság felé, úgyhogy több eszközzel ruházzuk fel őket a szükséges fellépés érdekében, ezt hangsúlyozzuk minden egyes alkalommal. Ezt úgy kellene megoldanunk, hogy más, kevésbé fontos főigazgatóságtól kellene elvonnunk forrásokat, hogy ez az európai költségvetést ne terhelje. És a negyedik észrevételem talán hozzá tolthatnánk a jelentéshez azt, hogy az EKB korporatív vásárlási, felvásárlási programját hogyan kezeljük az EKB, illetve illetékes nemzeti bankok indokolhatnak bizonyos beszerzéseket, és ezt az EU állami támogatásra kapcsolatos jogszabályai hagyatkozva teszik, ezt talán módosíthatnánk, és várom az együttműködést ezen dosszié kapcsán a katalán szellemiségnek megfelelően nyitottsággal, úgyhogy ez mindannyiunk érdekét szolgálja. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE részéről Paloma López Bermejo. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani először is az előadónak a munkájáért. Egyetértek eh, a fő prioritásokat eh, tekintve, például ami az adó eh, csalás elleni küzdelmet, illetve a digitális monopóliumokkal szembeni küzdelmet, illetve mint az Amazon vagy a Google. Noha a bizottság jó irányba halad, azért nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a vizsgálatok lassúak, és általában csak úgy kerül sor ezekre, hogy állandó politikai nyomást gyakorlunk. Nem tartom jónak, hogy a bizottság nem tesz konkrét kezdeményező lépéseket. Ugyanakkor szeretnék két nagy témára kitérni. A versenypolitika ugyanis egyáltalán nem elhanyagolható szerepet tölt be, például a mezőgazdaságban, erről már hallhattunk néhány szót. Itt van a terítéken most a különböző növényvédőszerek helyzete. Ugye a bizottság a Monsanto és a Bayer összefonódásával, illetve a Down DuPont és egy kínai vállalat összefonodásával is kell, hogy foglalkozzon. Tehát a nagy multinacionális vállalatokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert ezek a vidéki térségeket megfosztják szakértelmüktől és képességeiktől, és természetesen az, a mezőgazdasági lánc másik oldalán is vannak problémák. Az Európai Bizottság számos eszköz dolgozott ki, hogy a tej vagy a gabonafélék, a húsfélék árát ellenőrzés alá vonja, kellő bizonyíték kell, hogy legyen már a kezében, hogy a közvetítőkkel és az elosztókkal szemben fellépjen, akik ugye spekulálnak a az élelmiszerekkel, ezzel ártva a fogyasztóknak. Továbbá azt is fontosnak tartjuk, hogy a bizottság felülvizsgáljon bizonyos energiapolitikai döntéseket, hogy kiegészítse a fenntarthatóbb és demokratikusabb energetikai modell felé való átállást. A túlzott dimenziókat el kell kerülnünk, a gáz, a kőolaj szerepét az energetikai mixben, és ugyanakkor a megújuló energiaforrásoknál meg kell vizsgálni a támogatásokat. Vannak álcázott támogatások, amelyeket az energetikai vállalatok kapnak, például Spanyolországban a nukleáris moratórium kapcsán. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy fontos tisztáznunk azt, hogy a versenypolitikának gondoskodnia kell a piacok megfelelő működéséről, és nem ö, szabad privatizálnunk, illetve el, meg, illetve tönkre tennünk jól működő ágazatokat a szerkezetváltás ürügyén. Vannak különböző konfliktusok, például a hajózás vagy a vasúti közlekedés terén, és itt kétes szerepet töltött be a versenypolitika, elősegítve a szociális dömpinget úgy, hogy ez a fogyasztókra semmilyen előnyt nem jelentett. Ugyanakkor a nagy oligopóliumok visszaélései büntetlenül mentek végbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látom a zöldek képviselőjét, úgyhogy ebben az esetben az INF szeretne hozzászólni, nem, az FDD sem, és jelentkezik-e még valaki, aki szeretne hozzászólni, nem. Akkor az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Két percben szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Stolojan úr. Nagyon érdekes lesz eh, mindannyiukkal megvitatni az európai banki ágazat jövőjét. Engem aggaszt ugyanis az, eh, amit az elmúlt évek során megfigyelhettünk. Úgy tűnik, hogy egyes tagállamokban, Európa déli részében, úgy tűnik, hogy csak három nagy szereplő, három nagy bank eh, maradhat talpon, Spanyolországban például a három nagy bank már az összes hitel kb. 70%-át nyújtja, tehát ezek a bankok rendkívüli fontosságra tesznek szert a rendszer szempontjából, tehát amennyiben a rendszer problémákkal szembesül, az egész országra kiterjedő hitelezést is ez sújtani fogja. Ezzel szemben egy olyan modell, mint a német modell, egy nagy globális bankokat tartalmazó csoportból áll, ugyanakkor van több száz kis és közepes méretű takarék szövetkezet is, amikor a Deutsche Bank az elmúlt években problémákkal szembesült. Ez az összes hitel pusztán 6%-át érintette az országban. Tehát, hogyha a Deutsche Bank problémákba ütközik, meg tudnak birkózni ezekkel a problémákkal. Ezért aggaszt engem az, hogy ha közeljövőben ilyenfajta koncentrációt tapasztalunk, egyes bankok egyre nagyobbá válnak, másképpen kezeljük ezt a helyzetet, mint az északi országokban, és a ha beüt egy új pénzügyi válság, vagy egy külső sok ér bennünket, ennek a kimenetele eltérő lehet. Sztolojan úr nagy tapasztalattal rendelkezik, úgyhogy minden bizonyal hasznos lesz vele egyeztetni. Szent úr, öröm lesz számomra is, hogy részt vesz az egyeztetésben a korábbi máltai miniszterelnök. Nagyon érdekes könyvet írt Európáról és ide kapcsolódó kérdésekről. Meg fogjuk vele vitatni a 21. században az állami szféra szerepét, a közlekedés, illetve az energetika szempontjából egyetérthetünk abban, hogy bizonyos feltételek mellett állami támogatásra szükség lehet. Más esetekben azonban másfelől azonban ez nem lehet ürügy arra, hogy felhasználjunk állami pénzeket, közpénzeket anélkül, hogy bevonjuk a magánszférát, ahogyan azt több országban tapasztaljuk, ahol akár ahol a repülőterek kihasználtsága sem megfelelő. A nemzeti versenypolitikai hatóságok szintén részét képezik ennek a az ágazatnak, ennek a szolgáltatásnak, amelyet a kormányzatoknak biztosítaniuk kell ahhoz, hogy egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek. Sander Lunes kollégám és barátom, régi európai nemzetekből származunk, amelyek nyitottak a kereskedelem iránt. Történelmi szinten a szocializmus, illetve a rossz kormányzás különböző formáit mindig is elleneztük, tehát természetes módon tudunk konszenzust kialakítani, és megállapodni abban, hogy hogyan kellene a gazdaságnak előre haladnia. Lehet, hogy igaza van abból a szempontból, hogy túl gyakran említjük a Google-t, óvatosnak kell lennünk, amikor megnevezünk bizonyos vállalatokat, de emlékeztetném arra, hogy 2013 óta az összes versenypolitikai jelentésben, amelyről 600 európai parlamenti képviselő szavazott, meg kellett említenünk a Google-t. Megértem persze, hogy nem jó, ha egy konkrét országot vagy vállalatot említünk egy jelentésben, de amennyiben egy széles többség ezt támogatja, erre szükség lehet. Persze, ha az összes képviselő ellenzi a Google megnevezését a jelentésben, demokrataként ezt el fogom fogadni. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez és Paloma López Bermejo osztom a nézetét azzal kapcsolatban, hogy mi történik például az energia ágazatban. Miért van szükségünk arra, hogy harmadik országokból ilyen sok gáz vagy olajt importálunk, amikor nálunk is lehetőség nyílik új energetikai források kifejlesztésére? És emlékeztetném arra, hogy például Spanyolországban nyolcszor kevesebb fotovoltaikus energiát termelünk, mint Németországban. Németországban tehát nyolcszor több fotovoltaikus elemmel állítanak elő energiát, mint Spanyolországban, ugyanis a vállalkozások, a KKV-k, a családok támogatásban részesülnek, hogy ilyen tiszta energiát termeljenek. Egyes tagállamokban azonban még mindig nagyon szigorúak a protekcionista szabályok, amelyek az oligopóliumoknak kedveznek. És láthatjuk, hogy ezen országokban a legmagasabbak az energia árak is ami pedig alássa a KKV-k versenyképességét és a családokat is elszegényíti. Egy másik statisztikai adatot is megemlítenék. Brüsszel városa, itt hát olyan az idő, mint amilyet látunk az ablakon kívül. Tavaly több fotovoltaikus platformot létesített, mint egész Spanyolország, amely, amelynek a felülete a legnagyobb, és ahol a napenergia, illetve a napsütéses órák száma is sokkal több. Láthatjuk tehát, hogy Európa ilyen számokat szolgáltat nekünk, ilyen hihetetlen adatokat, éppen ezért sokkal több lépésre volna szükség a bizottság részéről is. Azt hiszem, hogy ezen kérdésekben meg tudunk állapodni, amit pedig az oligopóliumokról mondott, a különböző ágazatokban betöltött szerepükről, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a e, piacok e, piacokon, piacok e, működjenek, illetve a gazdák, a fogyasztók is jobban helytálljanak, Örömmel fogadom az észrevételeiket, bizonyos üzeneteket így megfogalmazunk szerintem a bizottság, illetve az európai állampolgárok felé, hiszen eh, fontos elszámolnunk eh, feléjük azzal, hogy mit teszünk nap, mint nap. Mr. Stolian, you have a question? Or... Yeah. Mr. President, if... Van egy kérdése, eh, Stolian úr. Nos, van-e valaki itt az Európai Bizottságtól? Szeretném ugyanis Szeretném ugyanis tudni, hogy a trösztelenes vizsgálatok célidejével kapcsolatban, illetve időtartamával kapcsolatban van-e valami vélemény az Európai Bizottságnak? Uh, okay, uh, thank you very much. Uh, first of all, I would like to thank uh, Mr. Tremosa for... Köszönöm, először is köszönöm Tremosa úrnak uh, a nagyon érdekes jelentést, és uh, minden, fej, minden megjegyzést feljegyeztünk itt a vita során, ami uh, az antitrust, a trösztelenes vizsgálatok kezdési időpontját illeti, a bizottság nem gondolja, hogy ennek meghatározása lenne a legjobb mód, a legjobb lépés előre. Vannak olyan eszközök, amelyek gyorsabb döntéshozatalhoz vezetnek, és ezeket az eszközöket a lehető legnagyobb mértékben ki akarjuk használni. Itt Például a kartel megállapodás sokról van szó, amelyik általában azoknak a lezárása ezeknek az ügyeknek általában két év, vagy a use of commitment döntés, amely nagyon hatékony módja lehet annak, hogy gyorsabban szülessen döntés, és rendezze a versenyjogi aggályokat. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek eh, szektorális alapon eh, adnak a bizottságnak eh, olyan tudást, amely később az ügyek elbírálásánál hasznos lehet, ugyanakkor egyre bonyolultabbak ezek az ügyek, tehát a versenyügyek, és kötnek bennünket a védelemhez fűződő jogok is. ezért is gondoljuk azt, hogy a határidők megszabása nem a leghatékonyabb mód, módja annak, hogy gyors, minőségi döntések szülessenek. A vizsgálatok meggyorsítása akkor lenne lehetséges, hogyha a versenyfőigazgatóság megkapná megfelelő erőforrásokat. Ebben üdvözöljük az önök támogatását. és üdvözöljük azt, hogy a parlament ugyanígy megfelelő erőforrásokat kér a nemzeti hatóságok számára, illetve a függetlenségük tiszteletben tartását. Úgy gondoljuk, hogy ez feltétele annak, hogy az egységes piac az európai polgárok és cégek szempontjából jól működjön. Azt hiszem, hogy itt most ennyit tudnék mondani. Köszönöm. nem a raportőr, hogyha akar erre reagálni, gyorsan. Csak 30 másodpercben. Én értem, hogy a verseny jogi esetek egyre bonyolultabbak, tehát az, az teljesen érthető. Ugyanakkor nem szabad átesni a ló másik oldalára, mert persze van joguk ezeknek a cégeknek megvédeni magukat, vagy védekezni, de ezért nem tarthat egy ügy tíz évig mert ez alatt megsemmisül a verseny, e, tönkre mennek KKV-k, és e, a már létező monopólium meg bebetonozódik, e, százszerzelékos monopólium alakulhat ki. Tehát egy, egy ilyen egyensúlyi helyzet kell, hogy legyen. Igen, azt elismerem, hogy egyrészt egyre bonyolultabbak az ügyek, ugyanakkor a vizsgálatok kifutásának idejére is valamilyen megoldást kell találni a, a bizottságnak. Köszönöm akkor nézzük a menetrendünket. Módosítók benyújtásának határideje november 20, 12 óra. A módosítók megvitatására januárban kerül sor, ott még nincs pontos dátum, hamarosan közöljük önökkel. Februárban akarunk szavazni erről, de nincs pontos dátum, és ezt követően kerülhet ez már a plenárisra, megint csak később lesz a dátum bejelentve. Köszönöm a raportőrnek és az árnyékelőadóknak, valamint a bizottság képviselőinek is a részvételt. Most következik a hatos és a hetes pont következik. Hatos azon belül is először. Két véleményről van itt szó. Az első, amelynek én vagyok a raportőre, a büró által kinevezve, mind a, mind a két rövid véleménynek valóban, és ahhozokhoz benyújtott módosítókat kell megvitatnunk. Az első a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei. Ezzel kapcsolatban a múlt hónapban én benyújtottam a véleménytervezetet ezzel a javaslattal kapcsolatban, ami a komitológiai rendeletet módosítaná. Azt, amit akkor elmondtam, nem fogom megismételni, mert ben van a jelentésben, és már egyszer elő is adtam, és a cél az átláthatóságnak a növelése. Szeretném üdvözölni azt a tíz módosítót, amit benyújtottak, és megköszönni a szerzőknek a munkáját általánosságban nézve a módosítók ugyanabba az irányba húznak, mint az én általam benyújtottak, minden szinten növelni az átláthatóságot az egész folyamatban, eh, a bizottságban és a fellebbviteli bizottságban is. Eh, ez eh, üdvözlendő, különös tekintettel arra, hogy az Európai Parlament meg akarja érteni, hogy melyik tagállam miért szavaz úgy, ahogy szavaz. És hát mindez egyébként folyamánya a jobb jogalkotásról szóló anyagnak is, amiről majd később beszélünk. Emellett eh, a regiszterhez való hozzáférés eh, módjait és az azokhoz való információ, azokban levő információhoz való hozzájutást én is könnyebbé szeretném tenni. Itt van Eckhart úr, Eckhart úr módosítójával kapcsolatban, két módosítójával kapcsolatban vannak eh, problémáim itt a 7-es és a 11-es módosítókra gondolok, amelyek gyakorlatilag a lényegét törölnék a bizottsági eh, javaslatnak, ott pedig a cél az, hogy eh, megakadályozzuk a padhelyzeteket. Eh, szerintem az ő módosítója túl messzire megy, de nagyon szívesen meghallgatom a véleményét neki is, illetve másoknak is. Első hozzászóló nincs itt. Ivana Maletics. Kay Swinburne kap szót az ECR nevében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, és nagyon röviden fogok tudni hozzászólni, mert eh, ahogy ön is mondja, nagyon kevés a módosító, abból is csak kettő az enyém. Örülök annak, hogy az ECR támogathatja az átláthatóságot, és ebben együtt fogunk működni. A 16-os módosítóból látszik az, hogy azt szeretném, hogy az egyes szinten a jogalkotói szándék megjelenjen a kettes szinten is, tehát ez a lényege ennek a módosítónak, ami pedig a 7-es és 11-es módosítót illeti. Azt kell mondjam, hogy a zöld kollégával nem tudok egyet érteni, amit a szavazási szabályokról mond. Én is igazán szívesen meghallgatnám, hogy miért gondolja, hogy ezt törölni kell, ezt a szövegrészt, aminek az ő törlésére javaslatot tett, és akkor most itt abba is hagynám. Köszönöm. Nem látok másokat majd le fogunk ülni és beszélünk, a kollégákkal én is beszélek, majd kompromisszumok előkészítésének szándékával. Köszönöm, Kay. Um, uh, your amendment, uh, Hogy szóltál pár szót a 16-os módosítóról. Basic act should be Uh, should be compatible with it. És úgy gondoljuk, hogy az alap uh, jogszabálynak uh, összhangban kell lennie a másodlagossal, és ráadásul annak szándékának is meg kell, hogy feleljen, de tudjuk, hogy vannak különböző preambulum bekezdések, meg fogjuk gondolni teljesen egyértelműen. Agree with you that this is one of the Itt értek veled abban, önnel azzal, hogy abban, hogy ez az egyik teljesen egyértelmű és követelmény. A delegált hatáskörök módja, mértéke, stb. A, módosi, a ma, mai napig lehetett benyújtani módosítókat, november 20-án szavazunk. Az, hogy a, az illetékes bizottság mikor szavaz, azt nem tudjuk. Következő szintén az én, szintén egy vélemény. A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása Október 10-én volt egy ülésünk, ahol megint csak ismertettem a, véleménytervezetet. Néhányan szintén aktívak voltak, 23 módosító lett benyújtva, és köszönöm mindenkinek, hogy hozzájárultak. Azt gondolom, hogy pozitív, van, lehet értékelni a módosítókat alapvetően mindegyik támogatja a vélemény főcsapás irányát, és az együttműködés, az intézményközi együttműködés javítását akarják. Az EP álláspont erősítéséről van szó a módosítókban, nem pedig gyengítéséről. Ezt is nyilván meghallgatjuk az itt jelenlévők véleményét, hogyha van, aki meg akar szólalni. A módosítók kompatibilisenek tűnnek és nem tűnik számomra nehéznek, hogy elérjünk valami kompromisszumot. A módosítók eh, vonatkozásában egyes esetekben még kell egy kicsit beszélnünk róluk. Eh, vannak olyanok, amelyek rendkívül ambiciózusak, az elvel egyetértek ugyan, de Eh, megnézzük majd, hogy hogyan lehet eh, köréjük mégis valami fajta konszenzust kialakítani ebben a bizottságban. széles körű konszenzust eh, Matosello úr nincs itt. Kay, nem tudom, hogy Fox úr nevében akar-e mondani valamit. Tessék. Köszönöm, rövidre fogom. Nagyon sok módosítót köszönünk, amelyek elvárt láthatóságot a járásbeli minőségét és az egyes kettős szisztik közötti összhangulást szolgálják a releváns komitmentek, az elérő tekintetében szintén üdvözlendők részünkről. Ezen kívül támogatjuk az gondolatokat, amelyek a szívek a tanácsol, hogy állítatóban működjön, és nagy értékeljük a három oldalú tárgyalások menetét. Köszönöm. Jó. Én is köszönöm. Van-e további hozzászólás? Kicsit két oldalonra sikerült. Akkor a módosítók nagy része elég világos, ugye. Egyet kapcsolatban kérlek a, a mányikadókkal, hogy ért, jó kompromisszum szülessenek. November 21-én lesz a szabadságban a szavazás. és aztán a fő hatáskört élvező bizottságnál következik a szavazás. 8 és 9-es pontok következnek. Irányelv az európai e-kart szolgáltatás szabályozásában, illetve a vonatkozó adminisztratív eszközök bevezetéséről. Itt a vezető bizottság. Az IMCO, mint tudják, ám mi vagyunk a felelősek a vélemény kiadásáért. Ludvigson úr az előadónk. Olle Farancsoly. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm kollégáimnak az összes beküldött módosítót. Kétség kívül áll, hogy nagyon értékes gondolatok és módosítók ezek. Ám hát nagyon sok kihívás, nagyon sok a sarkosítás. Sokan szeretnék támogatni a javaslatot, és robosztusabbá kell tenni, mások meg egyszerűen törölnék, elutasítanák az egészet, úgy, hogy van. A véleményem szerint, a véleményem nem változott a bizottság javaslata kapcsolatban, szerintem jó okkal aggódhatunk a felett, hogy vajon tényleg ad-e hozzáadott értéket egyáltalán ez a javaslat. Nem. Nagyon sok a bizonytalanság az egyes frakciók véleményét illetően is a bizottsági javaslattal kapcsolatban, és ezek tükröződnek a széttartó módosítókban is. Ezért teljesítettem be magam is egy módosítót, mely nehezebbé tenné azt, hogy adóelkerülést intézzenek letterbox vállalatokkal, postafiók vállalatok létrehozásával. Fontos célnak tartom ezt. Ugye az is világos, hogy nagyon sok frakció, a frakciók között nagyon sok megosztottság van, annak értékelésében, ahogy látják a bizottság javaslatát. Sokat el akarják utasítani az egészet nem egészen világos sok esetben az sem, hogy a frakciók pontosan mit akarnak. Jó lenne, hogyha ezeket tisztáznánk, mielőtt tovább folytatjuk a munkát. Van bizonyos átfedés és, és megállapodás egyes problémás területek vonatkozásában, és van egy olyan módosító, amely például kizárná a hatály alól az elkártya sok hatája alól az építőipart. Aztán vannak olyan frakciók, amelyek úgy érzik, hogy a korlátlan határideje a, a, a kártyának jelenti a problémát. Aztán persze ez felteti a kérdés, akkor hány évig legyen akkor érvényben a kártya, mi legyen az érvényességi határ. De biztos lehet itt is kompromisszumot találni. Több frakció is felsorakozhat majd emögött. A nemzeti hatóságok a igények elbírálására szabott határideje annyira rövid, hogy gyakorlatilag nem is, nem is tudják megvizsgálni ezeket a, a elkártya kérelmeket ilyen rövid határidő alatt. Szerintem meg kell vitassuk azt is, hogy mi volna egy észszerű határidő, de az biztos, hogy a bizottság javaslata túl rövid határidőt szab a tagállami hatóságoknak az elkártya kéremek megítélésére. És ez több határidőre is igaz. Ami pedig a biztosításokra vonatkozik, az Európai Bizottság világosan fogalmaz. Ugyanakkor egyesek szeretnék kivenni a biztosítási kötelezettséget a javaslatból mások meg, meg törölnék, mások meg hosszabbít, erősítenék. Nehéz lesz egytetől hozni ezeket a széttartó nézeteket, ám mindenképp törekedni fogok rá, hogy kijelöljük a továbbvezető utat. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak, és várom az árnyékelődők mondandóját. Ez egyes frakciók nevében. Köszönöm mindazoknak, akik jelen vannak. Fulvio, válaszolsz Ludvigson úrnak? Sull'interpretazione e applicazione, sul legiferare meglio. Uh, European Service e-card. Okay. Az e-card szolgáltatásokról van szó. Sì, grazie. Köszönöm szépen a szót. Szeretném megköszönni jelentéstevőt a kifejtett munkát, és a kifejtendő munkát már előre is. Fontos kihívás ez. Hiszen nagyon széttartóak a, a, a vélemények, ez nyilvánvalóan vált. Ugye a cél az, hogy közösen dolgozunk ki egy jó javaslatot. Szerintem lehet előre lépni. Ő konstruktívan szeretnék hozzájárulni egy gyors struktúrát jelentés kialakításához. Hallottunk különféle véleményeket, hogy jobb legyen a szöveg. Tehát a javaslatom az, hogy először egy három éves időkeret kerüljön kialakításra, meghatározásra, és aztán egy tíz, tíz éves megújítási időszakasz egy másik gondolat, egy másik ügy a, a, az építőipar, amely szerintem nem kéne szerepeljen ebben a javaslatban ilyen formában. Tehát közelebb kéne hozni a közösségi körben, És igaz, ez más gyártó iparágakra és ágazatokra is. Ezekre kellene, tehát ezekre a pontokra koncentrálunk a jövő hét során, a következő árnyékodülésen is. Ezekre kéne, ezeket kéne homoktérbe helyezni. A módosítókat látva, beleértve a frakcióm beli kollégák által benyújtottakat, ezeket vetik föl, ezek is. A bizottság döntésére szeretném korlátozni a vitát, és szeretném a folyamatosságot, a munka folyamatosságát biztosítani. Köszönöm. Azok úr a konzervatív frakció nevében. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, az ICR pozitívan viszonyul a 120 benyújtott módosítóhoz felmerült egy kétség az a kapcsolatban, hogy ilyen jó-e ez a tervezet, de gyakran azt mondjuk, hogy a bizottsági tervezetek sok kívánivalót hagynak maguk után, van, amikor ezeken lehet javítani, van, amikor el kell utasítanunk őket. Beterjesztettünk módosítókat, amelyek véleményünk szerint egyértelműbbé teszik a fogalom meghatározásokat, és a jogbiztonság növeléséhez is, is hozzájárulnak. Támogatjuk más frakciók módosítójait is, amennyiben korlátozzák az e-kártya korlát, az e-kártya érvényességét, el tudjuk fogadni például azt, hogy négy éves legyen ez az időszak, és ezt meg lehessen hosszabbítani tíz évre, de persze ezt meg lehet vitatni még a további egyeztetéseken. Megértem a befogadó országok aggájait, félelmeit, éppen ezért el tudjuk fogadni a a kérelmek feldolgozásának az időtartamát, a maximális időtartamot, ami pedig a gazdasági tevékenység illetve a hamis önfoglalkoztatás kérdését illeti, ez valóban fontos, és ezért az erre vonatkozó módosítókon még dolgoznunk kell. Több módosító indítvány pusztán megkérdőjelezi az egész projekt lényegét. Gondolok például arra, hogy a tagállamok dönthetnek arról, hogy egy vállalatot elfogadhatnak-e vagy sem, engedélyezhetnek-e vagy sem. Az ilyen módosítók nem tesznek semmit a kompromisszum érdekében. Úgy gondolom, hogy az előadó minden bizonyos számíthat a frakciónk együttműködésére, ugyanis mi is a jogi, illetve szemantikai egyértelműséget szeretnénk növelni. Szeretnénk az eljárásokat biztonságossá tenni, és felszámolni a hamis önfoglalkoztatással kapcsolatos aggályokat. Ugyanakkor nem tudjuk támogatni azon módosítókat, amelyek alapvetően károsítanák ezt a tervezetet, mert szerintünk az európai egységes piac szempontjából ez kulcsfontosságú. Köszönöm szépen. Az Alde részéről nem látok itt senkit. Paloma López Bermejo következik. Köszönöm, elnök úr. Egy európai szolgáltatási piac megteremtése egyértelmű feltételeket tesz szükségessé mindenki számára, és egy magas szintű bizalmat, valamint együttműködést a különböző tagállamok között. És az Európai Bizottságnak ezt figyelembe kell vennie, ha szeretné elkerülni az európai piac töredezettségének felgyorsulását. Nagyon sok minden indokolja azt, hogy létezzen egy szabályozás, de a jelenlegi nem megfelelő. Nagyon sok a szabálytalanság az európai normatíva átültetése során. Ezt például Spanyolországban egyértelműen látjuk, ha megnézzük, hogy a közúti fuvarozásban például hogyan alkalmazzák a szabályokat. A rossz hírnevű cégek, illetve a fiktív cégek így továbbra is felmaradhatnak. Az információcsere a tagáramok között továbbra is alapvető szintű, kezdetleges, és így nem lehet leellenőrizni a más országokból érkező szolgáltatókat az európai szintű szankciók további hiányosságokat mutatnak fel, így lehetne ugyanis a szociális dömpinggel szemben küzdeni. Nem lehetséges, hogy a tagállamok nem tudják a kiadott engedélyeket visszavonni, amennyiben ezeket egy másik tagállamban adták ki, annak ellenére, hogy az egységes piacon a visszaélések komolyan alássák a szociális kohéziót, illetve az európai projektbe vetett bizalmat. Éppen ezért mi továbbra is elutasítjuk ezt a javaslatot. Köszönöm. Nos, egy valaki szeretne még hozzászólni, Pervans Berez. Köszönöm, eddig tudtam visszafogni magam, de ehhez mindenképpen hozzá kell szólnom, mert vannak olyan módosítók, néhány, amely arra irányul, hogy utasítsuk el az egész javaslatot, és vannak olyan módosítók is, amik az egész vitát el akarják utasítani, miközben ez mégiscsak a mi bizottságunknak az egyik fő tevékenységi területe, és ebben a témában pedig azt gondolom, hogy egy ilyen javaslata lehetőleg elfogadhatlanabb. Tehát mielőtt elkezdenénk kompromisszumokról beszélni, meg kell vizsgálni ennek a bizottságnak a kompetenciáját, ami ugye a biztosítás kérdése, és fel kell kérni a raportört, hogy nézze meg ezt az egészet, mert ezért került hozzánk. A biztosításon kívül nem találok más módot jelenlegi eh, környezetben eh, erre a rendszerre. Eh, amit az Európai Bizottság javasol, az az, hogy 180 fokos fordulatot vegyünk, és a biztosítás területén teljesen más tegyünk, mint amit eddig tettünk. És itt a javaslat a kölcsönös elismerés. Minden ekvivalencia nélkül. A mi bizottságunk számára ezen a területen, tehát a biztosítások területén ezt el kell utasítanunk. És ennek megfelelően az, ami pedig a nem, kompetenciánkba tartozik, arról nem igazán kell tárgyalni meghagyhatnánk a többi bizottságnak, de hát ez végül is csak egy vélemény a többi között, amit mindenképpen el akar, elő akartam itt vezetni. Köszönöm. Tessék, raportőr. Tack så mycket. Eh, och som ni säkert förstår så är det här ingen... Köszönöm. Ahogy önök is tudják, eh, ennyi ellentétes véleményt egyszerre megjeleníteni elég nehéz. De mégiscsak tartanunk kell magunkat eh, az ECON szakbizottság kompetenciáihoz. A következő árnyék előadói ülésen szeretném mindenkivel megbeszélni ezt, mégpedig részletesen. Teljesen egyértelmű, hogy nem könnyű döntés lesz ez. De én nyitott vagyok, nekem is van saját személyes véleményem, de meghallgatom mindenki másét, azért, hogy megnézhessük, hogy van-e valami fajta előrelépési lehetőség. Tehát folytassuk ezt a vitát, mert az hasznos lesz, és majd akkor ott találkozunk a következő ilyen ülésünkön. Köszönöm. A menetrend következik. Az ekonban szavazunk november 4-én. December. December 4-én javította az elnök magát, mert november 4-e immár múlt idő, és nehéz lenne november 4-én szavazni. Köszönöm szépen. Tehát december 4-e. Következő ülésünk november 20-án lesz délután 3 órakor, és utána pedig november 21-én egész nap Köszönöm szépen a jelenlétet.